Okay, good morning. Jó reggelt kívánok. Kezdjük el az ülést, és uh, Hampel urat uh, kérném, hogy fáradjon ide a pódiumra. Van itt önnek egy hely. So, good morning everybody. Jó reggelt kívánok, mindenkit köszöntök. Azzal szemben, amit uh, ma bejelentettek önnek, illetve amit korábban bejelentettek önnek, Claude Moraes elnézést kér, nem ő lesz az, aki elnökölni fogja az ülést, úgyhogy attól tartok, hogy be kell érjék velem a mai délelőtt során. Nagyon örülök annak, hogy 29 nemzeti parlamenti képviselő van itt körünkben, 14 különböző tagállamot képviselve tehát gyakorlatilag a tagállamok felét képviselik itt, de biztos vagyok abban, hogy nagyon érdekes lesz mindez, és legközelebb, jövőre, amikor ezt a vitát megtartjuk, akkor remélhetőleg mindenki itt lesz az összes tagállamból. Ami a mai témát illeti, a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok. Az Európai Parlamentben az elmúlt évek során nagyon sokszor beszéltünk erről, hiszen az európai integráció, az európai együttműködés gyakran úgy definiáljuk, mintha itt gyakorlatias kérdésekről lenne szó, belső piac, rendőrségi együttműködés, igazságügyi együttműködés, gyakran gazdasági fogalmak mentén definiáljuk, de nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az Európai Unió érték alapú közösség, és ezeket az értékeket gyakorlatilag a szerződés kettes cikke fetteti le. Ez gyakorlatilag a szerződésekben a legfontosabb cikk. Mondhatjuk azt, hogy az egyes az, de az egyes az gyakorlatilag csak egy bevezető, és a második cikk az, amelyben lefektetjük az értékeinket és ezeket az értékeket kitűnő módon szövegezték meg, de ezek csak a papíron léteznek ott diplomaták, tisztviselők fogalmazták meg ezeket, de az utóbbi években egyre gyakrabban érezzük azt, hogy ezen szavakat a gyakorlatban is tartalommal kell megtöltenünk, és definiálnunk kell, hogy mit is jelentenek pontosan. Hiszen gyakran közös értékekről beszélünk. Mit jelent mindez? Volt egy reggeli találkozó a mai napon, és egy érdekes vita bontakozott ki arról, hogy új bevándorlási hullámok jönnek, és a közös értékeinket át kell vállalják, de melyek is ezek a közös értékek? A közös értékek meghatározása nem egy egyszerű vita, és nem egy egyszeri vita, hanem ezt folyamatosan kell megtartanunk nemzeti, helyi szinten, és egyre inkább európai szinten is beszélnünk kell erről, hiszen ez az együttműködésünk alapja. Ha a menedékjogról beszélünk, vagy a bevándorlásról, a rendőrség, igazságügyi együttműködésről, a bűnözéssel szembeni közös küzdelemről, beszélnünk kell arról is, hogy létezik gazdasági együttműködés. Fontos, hogy bízni tudjunk egymásban, és tudjuk, hogy ugyanazon értékek és elvek alapján dolgozunk, és megbízhatunk egymás igazságszolgáltatási rendszerében például. Mindjárt áttérek arra is. Tudnunk kell, hogy a korrupció elleni küzdelem alapja közös, ez a belső piac szempontjából kulcsfontosságú, tehát a különböző összes politikai szakterületen fontos, hogy ugyanazon alapról induljunk ki. Ennek a hátterében az Európai Parlament az elmúlt két évben egy olyan gyakorlatot kezdeményezett, amelynek keretében egy javaslatot fogalmazott meg egy európai mechanizmusról vagy paktumról. Ez a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok mechanizmusa, mert azt tapasztaltuk, hogy az Európai Unióban számos jogi eszközünk van, amely által érvényt szerezhetünk az állami támogatásoknak, vagy a környezeti standardoknak, vagy a karteljogszabályoknak, de gyakorlatilag nagyon kevés az olyan eszközünk, amely által érvényt szerezhetünk a kettes cikkben foglalt közös értékeknek. És az elmúlt években azt is tapasztaltuk, hogy voltak nagyon is konkrét példák arra vonatkozóan, hogy a megfelelő eszközök hiánya nehéz és kényes vitákhoz vezetett. Tavaly októberben az Európai Parlament elfogadott egy jelentést, abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy én dolgozhattam ezt ki több kolléga együttműködésével, akik majd szintén hozzászólnak a mai nap során. Ez a mechanizmus, amelyet kialakítottunk, ez néhány alapelvre épül. Ezek közül egyik az, hogy az összes tagállamot egyenlő bánásmódban kell részesíteni, és ugyanazon alapon kell értékelnünk objektív szabályokra van szükségünk, és a második elem az az, hogy egy olyan mechanizmusra van szükség, amely állandó nyomonkövetést tesz lehetővé, nem csak akkor, amikor az a benyomásunk, hogy valami nem működik egy adott tagállamban, hanem állandó nyomonkövetést tesz lehetővé. Bizonyíték alapú kell legyen és a létező eszközökre kell, hogy épüljön, nem, szabad fel, nem kell feltalálnunk a spanyol viaszt minden egyes alkalommal, hiszen számos eszközünk van. Van egy éves igazságügyi eredménytábla, van egy jelentés, egy korrupciós jelentés, amelyet, ha nem tévedek, visszavont a bizottság. A média pluralizmus az alapvető jogokról szóló jelentés. A Bulgáriára és Romániára vonatkozó együttműködés értékelő mechanizmus. Tehát számos eszközünk van, hogyha ezeket összekapcsolnánk, akkor láthatnánk, hogy van egy nagyon is jó éves mechanizmus, amely által a demokrácia, jogállamiság és az alapvető jogok helyzetét értékelni tudjuk a tagállamokban. Egy nagyon fontos elv, és ez nagyon időszerű a mai vita szempontjából is, az, hogy be kell vonnunk a nemzeti parlamenteket, és együttműködésre törekszünk velük. Ez nem működhet az ő támogatások nélkül, amennyiben nincs támogatás a tagállamokban. Definiálni kell a közös értékeket, a közös standardokat, és ez valóban egy olyan gyakorlat, amelyre együtt kell, amelyet együtt kell megtennünk, ez nem könnyű, mi az Európai Parlamentben nap mint nap találkozunk egymással, tehát gyakorlatilag minden nap lehetőségünk nyílik arra, hogy egyeztessünk, beszéljünk a gondolatokról, ötletekről, és megértsük mindenkinek a hátterét, kontextusát, és megpróbáljuk megérteni egymást, még akkor is, hogyha nem azonosak a nézeteink, de sokkal nehezebb, hogyha nem találkozunk nap mint nap. Éppen ezért reméljük, és ezzel le is zárnám, hogy ez a vita egy éves gyakorlat lesz, és az idő múlásával remélhetőleg több alkalmunk lesz még, amikor ilyen eszmecserét tarthatunk. Az egyik javaslatunk, amelyről beszéltünk a jelentéssel összefüggésben, az az, hogy minden nemzeti parlament kinevezne egy előadót, egy raportőrt, és ő lenne a kapcsolattartó személy a Nemzeti Parlament, illetve az Európai Parlament között ebben a konkrét témában, amely a demokrácia, jogállamiság és az alapvető jogok helyzetével foglalkozik, így sokkal könnyebb lenne a nemzeti parlamentekkel való kapcsolat fenntartása e témában. Remélem, hogy ma a nemzeti parlamenti képviselők több új javaslattal előrukkolnak majd azzal kapcsolatban, hogy hogyan alakítsuk ki ezt az együttműködést, és a közös értékekről beszélhessünk. A ma reggeli megbeszélésünket nagyon hasznosnak tartottam, és remélhetőleg több ilyen lesz majd a jövőben, hiszen az ilyen kis informális ülések gyakran több eredményt érnek el, jobban ki tudjuk építeni a kölcsönös bizalmat, mint a nagy formális keretek közt megtartott ülések. Ennyit szerettem volna én ma elmondani egyelőre, ami pedig az eljárást illeti a mai napon a következő lenne. Két panelünk lesz, meghallgatjuk a bevezetőket. Az első panelben lesz két előadónk, őket mindjárt be is mutatom. Mind a ketten kb. 10 percet kapnak, ezt követően pedig meghallgatjuk a kérdéseket. Önök is hozzászólhatnak. A parlamenti képviselők az európai parlamenti képviselők jelentkeznek, felírjuk a nevüket, a nemzeti parlamenti képviselőktől pedig azt kérném, hogy ha teremszolgák felé jeleznek, mint például az úr ott középen, akkor a teremszolga oda megy önökhöz, felírja a nevüket, és minden egyes alkalommal két nemzeti parlamenti képviselőt és egy európai parlamenti képviselőt hallgatunk meg. Tehát eh, ha valaki szót kér az első, forma, az első fordulóban, akkor a kék eh, lapot kell, hogy felemelje, illetve erre kell, hogy regisztrálja magát, a második fordulóban pedig a sárga. Ez lenne az eljárás, és így megpróbáljuk megadni a szót a legtöbb jelentkezőnek, de kérném, hogy egy kicsit próbálják meg betartani, próbálják meg korlátozni a hozzászólásaikat, ha lehet két-három percre, ez azt hiszem nagyon hasznos lenne. És az első forduló elején Fonseca Morillo urat kérném. Ő a DG Just igazgató helyettese, ez az igazságügyi és fogyasztóvédelmi ügyekkel foglalkozó főigazgatóság az Európai Bizottságnál. Ezt követően pedig Václav Hampelnak adnám meg a szót, ő az Cseh Szenátusban az Európai Ügyekért Illetékes Bizottság elnök, ezt követően pedig meghallgatjuk az, a képviselőket. Morió úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is elnézést kell kérjek, ugyanis Franz Timmermans biztos nem tudott ma eljönni, Parliament and national parliaments, you can imagine how I am pleased to És nyilván el tudják képzelni azt, hogy mennyire örülök annak, hogy itt vagyok a parlamentben, és megbeszélhetem önökkel azt a mechanizmust, amelyet létrehoznánk a demokráciára, jogállamiságra vonatkozóan. Hölgyeim és uraim, mint ahogy Timmermans alelnök úr is elmondta, a bizottság teljes mértékben támogatja a az állásfoglalást, hiszen gondoskodnunk kell az értékeink megerősítéséről. Mint ahogy a korábbi munkájukban is elmondták, a lényeg az, hogy az Európai Unióról szóló szerződék második cikkét megerősítsék nem a célokról van szó, hanem arról, hogy ezt a célt a le, milyen jó eszközökkel lehet elérni. A bizottság teljes mértékben támogatja azt az elképzelést, hogy legyen egy parlamentközi párbeszéd az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek között. Őszintén remélem, hogy a mai parlamentközi szakbizottsági ülés nem lesz egy egyedülálló ülés, hanem inkább kezdete egy folytatódó párbeszédnek az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek között, amikor megbeszélik azt, hogy a kölcsönös értékeinket hogyan érvényesítsük az Európai Unióban. Hiszem, hogy közösen értelmeznünk kell közös értékeinket, mind nemzeti, mind európai szinten. Egy sor kérdés merül fel, ezek megérdemlik azt, hogy megbeszéljük ezeket itt ebben a formátumban. Meg kell beszélnünk azt, hogy hogyan kell gondoskodni arról, hogy a jogállamiságról, demokráciáról, alapjogokról szóló jelentést ne csak európai szinten beszéljük meg, hanem nemzeti szinten is, a nemzeti parlamentekben. Ilyen tekintetben az állásfoglalás elképzelése hogy a meglévő uniós szintű jelentéseket hozzáférhetővé tegyük a nemzeti szint számára, érdemesek arra, hogy odafigyeljünk rájuk. Az Európa Tanács, az Európai Bizottság, az Alapjogi Ügynökség, és más szervek is hozzájárulnak a mm, demokrácia, jogállamiság és alapjogok helyzetének a megfigyeléséhez. Vannak erről jelentések, ezeket a jelentéseket a nemzeti parlamenteknek is meg kell figyelniük. A FRA, az Európai Alapjogi Ügynökség különös szerepet tölt be ilyen szempontból, az adatok szempontjából, olyan értelemben, hogy hozzáférhetővé teszi az adatokat a tagállamok számára, vagy különlegesebb formációk számára. Meg kell beszélnünk a parlament közi párbeszédben azt, hogy milyen opciók vannak tárgyalóasztalon jelenleg, arra vonatkozóan, hogy a meha- egy mechanizmust építsünk ki a közös értékekre vonatkozóan. Az, hogy a témában a parlamentnek állásfoglalása legyen kulcs. Nagyon fontos tudni, hogy a nemzeti parlamentek mit gondolnak a mechanizmusról. Vannak más elképzelések is, amelyek keringtek, és amelyeket meg kell fontolnunk. Például a tanács 2014-ben egy jogállamisági párbeszédet indított el. Tavaly novemberben a tanács kiértékelte a párbeszédet, és a tagállamok többsége hangsúlyozta, hogy mennyire fontos ennek a párbeszédnek a folytatása, mégpedig úgy, hogy gyakrabban szerveznek vitákat, mert ez jobb eredményeket adna, és jobban struktúrálna a párbeszédet is. A párbeszédet ki kell értékelni 2019-re annak érdekében, hogy ez a párbeszéd egy éves peer review-vá, társ ellenőrzésé váljon. Önök is tudják, hogy Timmermans alelnök már hangsúlyozta, nyilván ez a Intfeld asszony önöket nem fogja meglepni, tehát elmondta, hogy a parlamenti állásfoglalás néhány kérdést vett fel a bizottságban, és kételyeket is. Például az éves jelentés a demokrácia, jogállamiság, alapjogok kapcsolatos jelentésről, melyet egy szakértői csapart hozna létre. Timmermans alelnök elmondta, hogy elég nehéz lenne egy közös terepet találni az összes érintett fél között ilyen témában. A bizottság úgy gondolja, hogy jelenleg a meglévő eszközöket kell a legjobban kihasználnunk, úgyhogy elkerüljük a duplikációt. A meglévő eszközöket, szereplőket kell kihasználnunk, felhasználnunk, úgy, hogy ezek kiegészítsék egymást, ezzel figyelnénk oda a közös értékeinkre. Ilyen tekintetben emlékeztetnék arra, hogy a bizottság egy jogállamisági keretet hozott létre, és ezt alkalmazza is jelenleg Lengyelország esetében. Ez eloszlatja a kétségeket, a bizottság ugyanis nagyon komolyan veszi a jogállamisággal kapcsolatos kérdéseket. És önöktől, azaz az Európai Parlamenttől támogatást is kaptunk erre az eszközre. Más eszközök is kulcsfontosságúak a közös értékeink érvényesítésében. Például a bizottság továbbra is odafigyel a tagállamokra, támogatja azokat, hogy a tagállamok igazságügyi rendszerei igazodjanak az Európai Unióéhoz, és vannak eredménytáblák is. Önök is tudják, hogy majd az Európai Unió igazságügyi helyzetét a 2017-es évben értékeljük, prezentáljuk. A bizottság támogatja az olyan eszközök kidolgozását, amelyek a bírók, ügyészek és a jogi szakemberek, valamint az emberjogi szervezetek tudatosságát növeli. Emellett a bizottság külön odafigyel arra, hogy hogyan segítheti az egyéni megértést arról, hogy hogyan kell érvényesíteni az alapjogokat, és hogyan kell ezeket végrehajtani. Az alapjogok gyakorlati érvényesítésében a bizottság a lehető legjobban kihasználja majd a meglévő programokat, azért, hogy a civil szervezeteket és emberjogi testületeket megfelelő helyzetbe hozza, és hogy ezek dolgozni tudjanak nemzeti szinten. Ilyen tekintetben a bizottság az alapjogi ügynökséget arra kéri, hogy dolgozzon azon, hogy megnézze azt, hogy a civil, társ, a civil szervezetek milyen pozitív hozzájárulást nyújtanak a tagállamokban, és hogyan fejlődjön tovább a helyzetük. A bizottság emellett elkötelezett amellett is, hogy az Unió az ENSZ emberjogi egyezményhez csatlakozzon. Ezzel az európai jogok hatékonyságát támogatjuk. Általában véve a bizottság folyamatosan kiértékeli azt, hogy a meglévő eszközöket hogyan lehet jól felhasználni, és folytatjuk az Európai Parlamenttel, valamint a nemzeti parlamentekkel való tárgyalásokat is ilyen tekintetben. Hiszem azt, hogy egy parlamentközi tárgyalás a különböző kérdésekről, opciókról segít bennünket beazonosítani abban, hogy melyik a legjobb módja annak, hogy közösen előrelépjünk. Hölgyeim és uraim, azzal zárom, hogy elmondom, hogy a közös értékeinkre kell odafigyelnünk, és a építésben a tudatosságot kell figyelembe venni az Európai Unió közös értékeinek védelme, az összes intézmény feladata uniós szinten is, nemzeti szinten is. Olyan időkben, amikor zajlik az Európa jövőjével kapcsolatos gondolkodás, Szeretnénk biztosítani azt, hogy a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament elkötezik magukat ezen fontos téma mellett. A bizottságnak van egy dokumentuma, amely az e- Európai Unió jövőjéről szól. Demokrácia, jogállamiság, alapjogok ebben megjelennek. Ezen értékeken alapul Európa, az Európai Unió jövője. Remélem, megfontolják nyilatkozatunkat, Timmermans alelnök nyilatkozatát. Köszönöm szépen. Ön is nagyon jól tudja, hogy mi mindig a jobbat és többet szorgalmazzuk, ez a feladatunk. És most Hampel úrnak adok szót, tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, demokrácia, pluralizmus, emberi jogok tiszteletben tartása, jelentik a legértékesebb vagyonunkat Európában. Sajnos az európai történelem arra tanított bennünket, hogy nem szabad készpénznek vennünk a demokráciát. Németországban, Spanyolországban a fasizmus, aztán a volt szovjet blokkban lévő kommunizmus, felváltották a demokrácia folyamatai. A múlt fájdalmasan mutatja, hogy a demokrácia ö, nem egy olyasmi, amit tit, titokzatosan meg lehet védeni, hiszen fel lehet számolni. Feladat óvni a demokráciát Nyilván ez fő, az ezzel kapcsolatos főszere... Van -e valamilyen gond? Kérdezi a beszélő. Nem. Tehát az országok és kormányok feladata megóvni a demokráciát. A hatalom éhesség egy ö, emberi hiba, és sokan kívánják a hatalom egy nagyobb arányát kiszakítani maguknak. Az Európai Unióban azonban azért vagyunk itt, hogy támogassuk egymást, sok módja van ennek, sok tekintetben támogathatjuk egymást. A jó demokrácia elleni küzdelemben ez logikus gondolatnak is számít. Emellett orvosi területen dolgoztam, így az emberi testtel kapcsolatos példákat szoktam felhozni. Természetes az, ha az emberi test szerv, egyik szerve komolyan diszfunkcionál, akkor az egész test szenved ettől. Úgyhogy ha az Európai Unió egyik tagállama ö, ilyen helyzetben van, fájdalmas helyzetben van, akkor ez közvetett vagy közvetlen módon de érinteni fogja a többieket is. Ilyen tekintetben nagy mértékben értékelem azokat a próbálkozásokat, hogy menjünk előre, álljunk elő gondolatokkal arra vonatkozóan, hogy hogyan támogathatnánk jobban egymást a demokrácia, ellen, a demokrácia melletti küzdelmünkben. Ez a könnyebb feladat, a nehéz feladat az, hogy hogyan lehet ezt hatékony és hatásos módon megtenni? Hazámban azt látom, hogy nagy a nemzeti érzékenység azzal kapcsolatban, hogy milyen külső befolyások érkezhetnek, néhány politikus, akiket én populistának neveznék, a gonosz Brüsszelről beszél, és arról, hogy Brüsszel diktál. A kigazító intézkedésekre szükség van, és nemzetközi érdekeket is figyelembe kell venni. Maga a téma nagyon kényesnek számít, és figyelembe kell vennünk. Nyilván, ami a jogi szempontot illeti, ott van az Európai Unióról szóló szerződés hetedik cikke, ez egy utolsó eszköz kell, hogy legyen, egy fék, akkor ha tényleg rossz a helyzet, ha a választáshoz való jogot, vagy a szabadsághoz való jogot sértik meg, szegik meg, vagy ehhez hasonlókat. A monitorozási rendszer, az uniós szintű párbeszéd, Például az, amit az Európai Parlament javasol, nem tudom, hogy többletértéket jelente. Viszont a párbeszédet folytatni kell. A párbeszéd nagyon fontos, és ez soha sem elegendő. Nyilván ez is feltételhez kötött. És nem is mindig könnyű ezt ennek eleget tenni. A lényeg az, hogy a felek figyelmesen meghallgassák egymást, egymás érveit, és ne dobálozzanak vádakkal, emocionális vádakkal például. A szakértői jelentések hasznos többletértéket jelenthetnek. Ennek megvan az a veszélye, hogy egyfajta politikai vádaskodásnak a tárgya lehet majd, és azt mutatják, hogy egy, azt mondják majd ezzel kapcsolatban, hogy egy bizonyos kormány mit tesz, és az országok belpolitikájában is felhasználható. Nyilván ezzel nem lenne produktív a mechanizmus, kontraproduktív lenne ami a demokráciával, jogállamisággal, alapjogokkal kapcsolatos kérdéseket illeti. Van néhány minimum követelmény, amely minden tagállamra vonatkozik, de emellett vannak hagyományai is annak, hogy a különböző intézmények a tagállamokban hogyan működnek van néhány alapvető kérdés, főleg a szociális kérdések, ezek politikai vita tárgyát kell, hogy képezzék, és erről a politikai intézmények kell, hogy döntsenek, és nem szakértők. Elég nehéz a politikai intézmények számára partatlannak, pártatlannak maradni az ilyen helyzetekben. Én egyetemi környezetből érkeztem ide, és a saját közösségem ellenében beszélnék most, de hangsúlyoznám azt, hogy a szakértőkre való hagyatkozás nem számít mindig varázsképletnek. A szakértők a politikai valóságot nem tudják megváltoztatni és mondhatják is rájuk azt, hogy politikailag részrehajlóak lesznek majd, ha valahogy nyilatkoznak. és ez kihatással lesz rá. Szociális, politikai kérdésekben mindenképpen előtérbe kerül, hogy akkor az a szakértő jobb vagy baloldali. Az uniós szintű monitorozás tekintetében a probléma az uniós jog végrehajtása, az európai szemeszter kérdése, a tekintetében az a helyzet, hogy főleg a hivatalos aspektusokra figyelünk oda uniós kontextusban, azt nézzük, hogy egy bizonyos jogszabályt elfogadtak-e, vagy pedig nem. Nem igazán nézzük meg a tényleges gyakorlatot, és azt, hogy mi történik a valóságban, hogy a jogszabályt végrehajtják-e, és hogy a mm, hatóságok hogyan viselkednek. A helyzetet jelentősen javítani, attól tartok, hogy ez a cél nem, tar- nem meghaladja az uniós intézmények és szerve kapacitását, ami a nemzeti parlamenteket illeti. Elég nehéz elképzelni, hogy a nemzeti parlamentek hogyan tudnák gátolni a demokrácia előrevitelét. Ha a szomszédos országunkat nézem, Ausztriát, velük kezdtünk el gondolkodni az európai demokrácia védelmén néhány évvel ezelőtt, és akkoriban nem is Haider maga volt a probléma, hanem az, hogy Haidert a parlamentbe választották be. Azt kell megnéznünk, hogy az ilyesfajta problémák hogyan orvosolhatóak. És most nem, mondok néhány pozitív a hangvételű megjegyzést is. A szenátusban dolgozom, Csehországban, és a szenátust nem ugyanakkor választják meg, mint az alsóházat. A szenátus csak jogalkotással foglalkozik, és mm, az alsóházhoz képest másképp választják meg a szenátus tagjait. Mindkét kamarát az a, annak a valószínűsége, hogy ugyanaz a párt domináljon az alsó és a felsőházban, elég kicsi. Ez az alkotmányos rendszer védelmét is jelenti. Az alkotmány módosítása így nem lehetséges. A bírókat a szenátus jóváhagyásával ö, választjuk meg, és az ország elnökének a jóváhagyásával, de ne, teljesen független ez attól, hogy a szenátusban milyen, ö, hogy a kamarákban melyik pártnak van többsége. Emellett van egy folyamatos monitorozás is, az igazságszolgáltatási rendszer a folyamatok és a költségek folyamatos monitorozás tárgyát képezik. Ezzel nem avatkozik bele az igazságszolgáltatási rendszer függetlenségébe, de egy kicsit támogatja azt. És ha a saját tapasztalatainkat nézem, akkor azt mondom, hogy lehet, hogy máshol is érdekes lehet ez az elképzelés. Ami pedig a demokrácia minőségét illeti, a média függetlenségének a védelmét kell itt figyelembe vennünk. Köszönöm szépen. Thank you. Nagyon köszönöm. Köszönöm ezt az igen gazdag, érdekes felszólalást. Még mielőtt megnyitnám a vitát, Szeretnék jelentéstevőként egy pár szót mondani. Szeretnék egy félreértést eloszlatni, főleg a, parlament, a bizottságnak. A parlament nem javasolja, hogy szakértői panel monitorozza az összes tagállamot. Ezt mi nem javasoljuk, nem javasoljuk, hogy szakértők monitorozzanak, és aztán szankciókat versenek ki. A jelentést majd ö, meg fogja vizsgálni a bizottság, de független szakértők fogják azt szintén ellenőrizni. A bizottság és a parlament közösen fogja őket kiválasztani, és ők ajánlásokat fognak megfogalmazni. Nem fognak ők maguk értékelni, nem fogják ők maguk értékelni vagy büntetni a tagállamokat. Azt is gondolom, hogy a mechanizmus, a a paktum egyik fontos része a párbeszéd, a parlament közi párbeszéd például. Ugyanis együtt alakítjuk ki a standardeket. Ön is említést tett az egyetemi világról, a peer review fontosságáról. Ez egy olyan jó mechanizmus, amelyel jól tudjuk működtetni a rendszert és ez néha nehéz lehet. Amikor ezt mondta, hogy régen az autoriter rendszerek közül sokan demokratikus folyamatoknak köszönhetően alakultak ki. Ez fontos, ugyanis a demokráciánkat jól kell tudnunk működtetni. Ez pedig vonatkozik az európai demokráciára is. Ez azt jelenti, hogy néha önkritikusnak kell lenni, ami nem mindig jó van, hogy fáj az önkritika, mindezenáltal szükséges. Mind a ketten említették, és ez az egyik fő célja a parlament javaslatának, hogy ne legyen politikai ez a folyamat. Ugyanis Timmermans úr, illetve a, a bizottság, amikor Timmermans úr azt mondja, hogy nekünk már van jogállamiságra vonatkozó keretünk, és ez jól működik, ugyanis Lengyelország ellen tudjuk alkalmazni, szerintem akkor ez nem jól működik. Nem csak azért, mert az eredményeket nem érjük el, hanem azért sem, mert a lengyelek azt érik, azt kérdezik maguktól, hogy miért mutogatnak ránk, miért pont ránk, miért nem a szomszédokra, a szomszédok is csinálnak olyan dolgokat, amelyeket nem kellene. Mindannyian tudjuk, hogy az Európai Bizottság könnyebben tud egy országot kritizálni, mint mondjuk egy másikat, politikai okokból kifolyólag, ez pedig egyáltalán nem kívánatos. A politikai elemet tehát ki kell venni ebből a folyamatból. Az Európai Parlament ezért javasol egy olyan mechanizmust, amely minden egyes tagállamot egyenlően kezel. Minden egyes tagállamot ugyanolyan alapok mentén fognak értékelni. Ennek pedig kettő előnye van. Először is nem politikai folyamat lesz itt már többé, többé, és a kormányok nem tudnak majd ezen érv mögé bújni egyrésztről, másrésztről pedig a standardek, a kritériumok közösen kerülnek kialakításra. Előfordulhat, hogy nem mindannyian fogunk egymással egyetérteni százszázalékosan, de mégiscsak demokratikus rendszernek, folyamatnak az képen fog ez megvalósulni. Ön is említette, hogy hogyan lehet a parlamentekkel, vagy parlamenti képviselőkkel ezt eszmét cserélni, hogyha olyan parlamenti képviselőkről van öm, szó, akikkel nem értünk egyet. Szerintem még, hogyha alapvető különbségek vannak a képviselők között, akkor is le lehet ülni egy asztal köré, és lehet közös nevezőt találni. Erről szól a demokrácia. Persze lehet szankciókat kivetni, de fontos, hogy ez az utolsó ö, megoldás legyen, amikor már semmi nem működik. Akkor vezessünk csak be szankciókat hogyha mondjuk a, szellemi segítségnyújtási, szellemi támogatási szabályokat, vagy mondjuk a versenyszabályokat nem tartják be a tagállamok. Ezt a pár elemet szerettem volna kiemelni. Most pedig már a felszorolási lista kezdett kialakulni. Először is megadnám a szót Nikolaus Parekepolosnak, majd pedig Szenkovszki úrnak Lengyelországból. Nagyon köszönöm, köszönöm, hogy szót kaptam. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek és felszólalhatok. Ez az első alkalom, hogy itt vagyok. Hazám, tudják, a demokrácia bölcsője, az alapvető jogokat védjük hazámban. Egyetértünk a célokkal, amelyeket a szakbizottság fogalmazott meg. Látjuk, hogy néha távolság van az európai intézmények és a helyi gyakorlatok között, éppen ezért szükség van mechanizmusokra, vagy egy mechanizmusra, amelyen nyomonkövetést tudunk végezni. Együttműködésre van szükség az európai szervek és a tagállami parlamentek között. olyas valakire van szükség, aki mindezt képviseli, vagy esetleg egy csoportra, amely képviselni ezeket a célokat, és amely a különböző nézőpontokat fel tudná dolgozni. Szeretnék egy javaslattal élni, amelyel szerintem el lehet érni a közösen kitűzött célokat. Teljesen egyetértek a Hempel úrnak a felvetésével a demokrácia és a jogállamiság Európa gazdagságát képviselik, de nem csak Európa gazdagságát, hanem az egész világ gazdagságát képviselik. De ez mégiscsak európai aki, amely rendkívül fontos szimbolikus, illetve gyakorlati szempontból is. Európa nem szabad, hogy a demokrácia múzeumává váljon. Mert pedig európai műről van itt szó, és jó lenne, hogyha európai műként tekintenénk a demokráciája európai műalkotásként, és így vizsgálnánk ezt a műalkotást, a demokráciát, és így tudnánk okítani az embereket arra, arra vonatkozóan, hogy mi is a demokrácia, mi is a jogállamiság. Európa történelmében számos szimbólum, számos kézzelfogható tárgy mutathatná be, hogy mit is jelent a demokrácia. Az Akropoliszon túl más szimbólumok is megmutatják, hogy mit is jelent a demokrácia. Olaszország, Franciaország, illetve az összes európai ország részt vett a demokrácia kialakításában. Együtt alakítottuk ki ezt a demokráciát, amely ma működik, így mindannyian részt vehetnénk egy múzeum kialakításában, amelyel bemutatnánk, hogy miért is olyan jó a demokrácia. Köszönjük, most pedig Senkovski úré a szó. Nagyon köszönöm. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Azt gondolom, hogy a párbeszédre mindig szükség van. Szükség van a tagállamok közötti párbeszédre, valamint a nemzeti parlamentek, illetve az Európai Parlament közötti párbeszédre, illetve az Európai Parlament, a bizottság közötti párbeszédre mindig szükség van. A párbeszédre mindig szükség van. Köszönöm, hogy a párbeszédre lehetőséget nyújtanak. Ez jól mutatja, hogy mennyire nyitottak a nemzeti parlamentekkel való párbeszédre igent mondunk a, demokra- a párbeszédre, de nemet mondunk az ellenőrzésre. A demokrácia, az alapvető jogok, a jogállamiság mal kapcsolatos mechanizmus véleményünk szerint nem a partnerségre alapul, nem a párbeszédre alapul. Előfordulhat, hogy a jogállamiság nem javasol, nem megfelelőképpen um, kerül betartásra mondjuk a tagállamokban, de előfordulhat, hogy az Európai Uniós szinten sem. Annak érdekében, hogy ezt a problémát megoldjuk, szerintem párbeszédre van szükség méghozzá a partnerség szellemiségében. A felügyelet viszont olyan javaslat, amelyel egyáltalán nem értünk egyet. Ennek a ennek a mechanizmusnak a címében szerepel a rule of law, vagyis a jogállamiság szó. Mit is jelent a jogállamiság? Problémánk van ezzel kapcsolatban, ugyanis véleményünk szerint ez a mechanizmus túllép a szerződés hetedik cikkén, ahol is a mm, folyamatot részletesen leírja a cikk, vagyis, hogyha, vagyis hogy melyik az a folyamat, amelyet el kell indítani, hogyha ez egyik tagállamban mondjuk az alapvető jogokat nem, tart, mutatják be. 2014-ben a bizottság átlépte a saját hatáskörét, amikor is a honlapon egy közleményt tett közzé, azzal kapcsolatban, hogy a mechanizmus mivel lehetne kibővíteni, akkor túllépte a bizottság a saját hatáskörét. Hogyha a tagállamok alá akarják vetni magukat az Európai Bizottság vagy Európai Parlament felügyeletének, akkor ezt beleírták volna a szerződésbe, de nem tették bele. Úgyhogy ez olyan, mintha a bizottság olyan mm, felügyeleti mechanizmust akarna bevezetni, amelyel a saját hatáskörét önkényesen túllépi. Ha például egy nemzeti tagállamnak, egy nemzeti parlamentnek kérdése van a jogállamisággal kapcsolatban, akkor fordulhat a bizottsághoz, illetve ne felejtsük el, hogy ott van a sárga kártya eljárás, amelyet már háromszor kidobott a kukába az Európai Bizottság vajon ezt a mm, folyamatot megfelelőképpen kezeli-e a, bizottság. Ezzel kapcsolatban kétségeink vannak, kétségeink vannak azzal kapcsolatosan, hogy a bizottság hogyan is cselekszik. A szerződésnek megfelelően a bizottság fordulhat az Európai Bírósághoz, viszont felügyeletet nem gyakorolhat. Az Európai Parlament nem jobb, mint más parlamentek, mint, nemzeti, mint a nemzeti parlamentek. Az Európai Parlament nem áll a nemzeti parlamentek fölött. Párbeszédre van szükség, nem pedig felügyeletre. Thank you very much. Nagyon köszönöm. A javaslatunkban azt is javasoljuk, hogy az Európai Uniós intézmények is legyenek ennek a monitorozásnak alávetve, Sógor úr. I'm sorry, because I was listening on... Elnézést. Magyarul fogok felszólalni. Csatlakoznék az előttem felszólalóhoz. Éppen azt szeretnénk, hogy a bizottság igenis avatkozzon bele a tagállami hatáskörbe, nem mondhatja azt, hogy egy szerződésbe ugye miért nem foglalták bele. Hát egy alkotmány, egy szerződés az állandóan felülvizsgálatra szorul, és a gyakorlat azt mutatja, hogy igenis szükség van egy ilyen <clears throat> mechanizmusra. Ha csak az elmúlt heti romániai eseményekre gondolok, ahol az államfőtől elkezdve a külügyminiszterig mindenki azt mondja, hogy a hagyományos nemzeti kisebbségek példaértékűen <clears throat> gyakorolhatják a jogaikat, és közben az van, hogy egyre <clears throat> rosszabb körülmény, jogi körülmények között élnek a kisebbségek, nem tartják tiszteletben a csatlakozás előtt meggért kötelezettségeiket, a kisebbségi törvény nem engedik a magyar szakok elindítását, korlátozzák az anyanyelv használat jogát, nem adják vissza az iskolákat, az ügyészség kihallgatja a szülőket, hogy miért merik a gyerekeiket anyanyelvű, kisebbségi anyanyelvű iskolába adni. Tehát egyértelmű, hogy szükség van egyébként, ha betartanák a tagállamok, és nem csak Romániával van gond, Szlovákiával, Bulgáriával, Litvániával, Görögországgal, Franciaországgal, ezek a tagállamok egyszerűen semmibe veszik a szerződést. Az, hogy nemzeti kisebbségek egyes tagállamokban nem is léteznek, mások pedig kisebbség ellenes törvényeket hoznak, mint például Szlovákiában. Romániában egy sajátos helyzet van. Egyrészt vannak törvények, másrészt pedig maga a kormány az általa kiküldött prefektusokkal, civil szervezetekkel állandóan megtámadják és bíróság elé citálják a kisebbségeket, mikor élni akarnak a törvény adta lehetőségekkel. Igenis szükség van egy ilyen mechanizmusra, ahol mindenkit felülvizsgálnak, hogy képes-e betartani a csatlakozás előtt tett géreteit Képes-e betartani a szerződést? Köszönöm, ennyi. Thank you very much. Next. Nagyon köszönöm. Dirka úr, Románia, következő felszólalunk. last... Lehet, hogy nem jól ejtettem a nevét, elnézést ebben az esetben. Semmi gond. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, Tisztelt képviselő urak, asszonyok, kedves vendégek! Nagy megtiszteltetés a számomra, hogy a román parlamentet képviselhetem a parlament közé megbeszélésen, melyen az Európai Unió jogállamossággal, demokráciával, alapjogokkal foglalkozó mechanizmusáról beszélünk. Szeretném elmondani, hogy egy ilyesfajta fontosságú téma megnyithatja az útat afelé, hogy felelősségeket lehessen vállalni egy komplex, összetett területen, mely jelenleg nemzeti hatáskörbe tartozik. Az Európai Unió egy hatékony szervezet, és a történelme során bizonyította, hogy olyan eszközei és intézkedései vannak, melyekkel konkrét szakpolitikákat lehet megalkotni, melyek az alapvető értékeken alapulnak. Ami pedig a menetrendet illeti, a szerződés negyedik cikkének második bekezdésére szeretnék utalni, valamint arra, hogy milyen politikai kritériumokkal lehet csatlakozni az Európai Unióhoz. Itt a kopenhágai kritériumokról és a hatodik cikkről van szó. Tekintettel arra, hogy az uniós tagállamokban eltérőek a döntéshozatali folyamatok, és lehet, hogy néhány tagállam ellenébe megy az uniós szintnek, ami ezt a témát illeti, oda kellene külön figyelnünk, ez közös érdekünk kell, hogy legyen azért, hogy az Európai Uniós állampolgárokat szolgáljuk. Ami a jogállamiság kritériumát illeti, és ennek hivatalos, ennek intézményesítését, ez az Európai Uniós szint feladata kell, hogy legyen. A monitorozó mechanizmusok konszolidálása egy létfontosságú pont ahhoz, hogy egy jövőbeli politikát, uniós politikát dolgozzunk ki, amelyel a jogállamiságot biztosítani lehet, ennek jó működését biztosítani lehet minden uniós tagállamban. Ha tagállami politikák azt követelik meg, hogy egyesfajta mechanizmust hozunk létre, és ha egy ilyesfajta uniós politika megjelenne, mely megfelel a követelményeknek, tehát ha lesz majd egy ilyenünk, akkor az esetleges szankciók alkalmazása referenciapont lesz, és ez az a maga, mely köré csoportosul maga a politika. Önök is tudják, hogy Romániában jelenleg van egy együttműködési és ellenőrzési mechanizmus, ez hatékony eszköznek bizonyult, és stabilitást biztosít eh, ahhoz, hogy jogállamiságot meg lehessen őrizni. Egyesfajta mechanizmus megléte minden uniós tagállamban, valamint a nemzeti parlamentekkel való együttműködés, eh, parlamentközi párbeszéd érdemes gondolat. Szeretném emlékeztetni arra, hogy Románia eleget tett minden követelménynek, amely egyesfajta mechanizmusban szerepelne. Így a mi esetünkben ezt a mechanizmust nem is kellene külön alkalmazni. Köszönöm szépen. Thank you very much. Nagyon köszönöm. Következő felszólalónk Diemeri, Franciaországból. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Először is Szeretném üdvözölni az Európai Parlament kezdeményezését. A demokrácia bizonyára a legnagyobb akink és a legtörékenyebb is. Hogyha az alapvető jogokat szeretnénk megőrizni, az állampolgáraink alapvető jogait szeretnénk megérezni, megőrizni, az mindenképpen egy üdvözlendő kezdeményezés. Hallhattunk arról, hogy számos kezdeményezést hozott már a parlament, a tanács, egy külön ügynökség is létrejött, mindennek ugyanez a célja. Figyelnünk kell arra, hogy a kezdeményezéseket megfelelőképpen koordináljuk, és ne legyenek duplikációk. Így tudjuk ugyanis elérni, hogy az állampolgáraink értsék, hogy az európai intézmények mit is szeretnének tenni, mit is szeretnének tenni a nemzeti parlamentekkel együttműködve. Elmondhatjuk ma, hogy Európában és bizonyos európai országokban láthatjuk, hogy a demokráciát nem tartják tiszteletben, az alapvető szabadságjogokat, emberi jogokat nem tartják tiszteletben. És szinte minden tagállamban van hova javulni, van hova fejlődni. Például Franciaországban is az igazságügy nem eléggé független, a nők, férfiak közötti egyenlőség nem valósul meg teljesen, a a kisebbségeket nem tartjuk megfelelőképpen tiszteletben, és a nemzetközi védelmet kérő embereket sem úgy kezeljük, ahogyan lehetne. Itt a migránsokra gondolok természetesen. Elengedhetetlen fontosságú, hogy felügyeljük a helyzetet, és minden ebbe az irányba mutató mechanizmust támogatni kell. De a felügyelet nem elégséges. Hogyha azt látjuk, hogy arra szükség van, akkor képesnek kell lenni megfelelő folyamatokat elindítani. Olyan folyamatokat, amelyek kötelező érvényűek és hatékonyak, hogyha a párbeszéd nem hozott eredményt. A, a szerződés hetedik cikke nem szabad, hogy csak egy szöveg legyen, hanem ezt meg is kell tudni valósítani, hogyha erre valóban szükség van. Támogatjuk tehát az integrált mechanizmust, és azt gondoljuk, hogy ha a nemzeti parlamenteket bevonják az Európai Parlament munkájába, és az Európai Unió munkájába általánosságban, akkor az elengedhetetlen fontosságúnak tekintendő. Óvatosnak kell lennünk, és figyelnünk kell arra, hogy a mechanizmus, amelyet önök javasolnak, megfelelőképpen működjön, a párbeszédre, a párbeszédre helyezze a hangsúlyt. De a párbeszéd után az is fontos, hogy az alapvető jogokat ténylegesen tiszteletben tartsuk. Nagyon köszönöm, Devodadon asszony. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlöm Lidia Mari szenátor kollégámat. Szeretnék én is reagálni arra, amit ön mondott, elnök asszony, mennyire fontos a dialógus, mennyire fontos az Európai Parlament és Nemzeti Parlamentek közötti párbeszéd. Legitim mind a két intézmény, az állampolgároknak a mm, támogatását élvezi. Azt látom a felszólalások nyomán, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy az értékeinknek a védelme a minket összekötő értékeknek a védelme rendkívül fontos, az alapvető jogok védelme rendkívül fontos, ugyanannyira, mint a gazdaság, a piac, a jó működése. Ezeken is alapul az Európai Unió. Nem csak egyrészt a gazdasági kapcsolatokon, másrészt pedig a közös értékeinken alapul az Európai Unió az alapvető szabadságjogokat, valamint a tőke, a piac szabadságát támogatnunk kell, de ugyanúgy támogatnunk kell a jogoknak a védelmét is mindenhol. A különböző tagállamokban, illetve az Európai Uniós szinten is védenünk kell a jogokat. Örülök, hogy végre egy ilyen javaslatot tettek le az asztalra, és örülök, hogy egy ilyen mechanizmus javaslatot elfogadott a parlament. Örülök annak, hogy egyetértünk, és látjuk, hogy felügyeletre van szükség. A jelenlegi igazságszolgáltatási eszközeink ugyanis nem elégségesek. Nem tartunk ott, mint ahol mondjuk a gazdasági stabilitási mechanizmus tart a gazdaság területén. A parlament megszavazta ezt a mechanizmust. Üdvözlöm a bizottságnak a proaktivitását, és remélem, hogy a tanács, valamint a nemzeti parlamentek is beleilleszkednek majd ebbe a lendületbe, ugyanis így együtt tudjuk a felügyeletet végrehajtani. A felügyelet nem valami negatív dolog, ellenkezőleg a felügyelet jó egészségben tartja az Európai Uniót, amely egészség nélkül az Európai Unió eltűnhet, gondolom ezt senki nem szeretné. Konstruktívan gondoljunk tehát, és proaktívan a felügyeletre, és fontos, hogy az ideiglenességet is szem előtt tartsuk. 2019-ben majd megnézzük, hogy ez a felügyelet hogyan is alakul, majd öt év múlva megnézzük, hogy a helyzet hogy alakul. Nem, ez nagyon lassú, mindannyian felelősnek kell, hogy legyünk, és nem szabad hogy azt gondoljuk, hogy egy parlament vagy egy intézmény fellép egy ország ellen. Nem ezt akarjuk, mi csak azt akarjuk, hogy minden egyes tagállam, minden egyes állampolgár betarthassa az európai értékeket. Hogy ne legyenek kihágások, hogy az alapvető jogokat mindannyian tiszteletben tartsuk. Nem szabad, hogy ne tartsuk tiszteletben az alapvető jogokat. Köszönöm. Antonio. Antonio Filipe a következő hozzászóló Portugáliából. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez az eszmecsere nagyon érdekes, és úgy gondolom, hogy ami az alapelveket illeti, elég egyszerű, hogy bizonyos alapelvekben egyetértsünk, megállapodjunk, melyek azok, amelyeket a demokratikus államoknak tiszteletben kell tartaniuk. A probléma akkor kezdődik, hogyha innen át akarunk lépni, és ezeket az alapelveket érvényesíteni akarjuk. Az egyik probléma, hogy ki az, aki meghatározza, hogy hogyan lehet a legjobban alkalmazni ezen a pelveket, hiszen mindannyian úgy gondoljuk, hogy igazságosak a választási rendszerek, de lehet vitatkozni azon, hogy nálunk igazságosabb, mint nálatok az a választási rendszer melyet minősítünk megfelelőnek. Ez egy nehéz eszmecsere, és azt hiszem, hogy nem tudunk így előrelépni, és nem tudunk másokra kényszeríteni egy adott modellt, amelyet mi igazságosabbnak tartunk. Ki az, aki meghatározza, definiálja, hogy mi az igazságos, és mi a megfelelő. Egy másik probléma pedig az a kapcsolatos, hogy az állampolgárok hogyan értékelik a demokratikus legitimitást, az európai intézmények legitimitását. Itt valóban van egy problémánk, hiszen az állampolgárok nem érzik azt, hogy az európai intézmények a demokrácia megtestesítői lennének, egy olyan modellt képviselnek, amelyet minden tagállamnak fel kellene vállalnia. és az elismerésnek ez a hiánya, illetve az, hogy ennek a felsőbbrendűségét nem ismerjük el, ez egy probléma, amikor szóba kerülnek az egyes tagállamokkal szemben alkalmazandó szankciók. Ami pedig a demokrácia tökéletesítését illeti, ezen mindig javítani kell, és az intézmények a tagállami, illetve az európai intézmények és hatóságok közt együttműködésen javítani kell, de szerintem nem jó az, hogyha ezt a szankciók fenyegetése mentén tesszük meg, még csak nem is reális, már csak azért sem, mert ez hozzájárulhat ahhoz, hogy az állampolgárokat még inkább eltávolítja az Európai Uniótól, és nem kívánnak majd részt venni az Európai Unió ügyeiben. És azt is el kell ismernünk, hogy az uniós tagállamok közti egyenlőség egy alapelv, de tudjuk mindannyian, hogy a valóság azért nem teljesen így van, és fennállhat annak a kockázata, hogy a feszültségek kiéleződnek az unió különböző tagállamai között, tekintettel arra, hogy mindannyian el kell ismerjük azt, hogy a tagállamok eltérő dimenziójúak, és a helyzet más a tagállamokban, tehát a tagállamok közti egyenlőség egy alapelv ugyan, de azért ez még messze nem a realitás. Köszönöm. Thank you for that. Köszönöm szépen, erre nem fogok most reagálni, de ezek nagyon érdekes kérdések, amelyeket felvetett, és ezeket hosszadalmasan megvitattuk már a parlamentben is, de ezek valóban kulcsfontosságú kérdések. Peter Steven a következő hozzászóló. Egy kis piros gombot kell megnyomni, ott van valahol. Remek, köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy Hollandiában és más európai országokban is azt látjuk, hogy a demokrácia nem csak a választásokról szól, hanem arról, hogy az állampolgárok elszámoltathatóvá teszik a kormányaikat nap mint nap. És számomra nagyon érdekes a hozzászólók véleménye arról, hogy az állampolgári kezdeményezések ezen mechanizmushoz hogyan kapcsolódnak. Hogyan lehet bevonni ebbe a mechanizmusba az állampolgárokat? Hogyan tudjuk ráverni őket arra, hogy felszólaljanak, és hogyan tudjuk az állampolgári mozgalmakat koordinálni a határokon túl menőleg, és így valóban hogyan tudjuk a szolidaritást biztosítani számukra, hogy aktív állampolgárokká vegyenek fontos emberi jogi kérdésekben, mint a kisebbségek jogai, a nők jogai, vagy az LGBT közösségek jogai. Tehát összefoglalásképpen hogyan érjük el azt, hogy ez, az, ez a mechanizmus releváns legyen az európai állampolgárok számára is, tehát nem csak arról kell, hogy szóljon, hogy a szakértő jelentéseket, az éves jelentéseket elolvashassák az állampolgárok, hanem részt vehessenek ebben a folyamatban. Köszönöm szépen, Spinelli asszony. Köszönöm, elnök asszony. Részt vettem ennek a jelentésnek az elfogadásában rendkívül hasznosnak tartom. Rendkívül hasznosnak tartom ezt a mostani találkozást. Rendkívül hasznos, ugyanis most kezdődik teljesen természetes módon a kétségeknek, a félreértéseknek a kialakulása. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy ezeket a félreértéseket és kétségeket együtt feldolgozzuk. Hogyan is lehet a kétségeket eloszlatni, a félreértéseket eloszlatni? Úgy, hogyha elmondjuk, hogy ez a mechanizmus úgy született, hogy szeretünk volna kritikai mérleget vonni azokról az erőfeszítésekről, mód, erőfeszítésekről, módszerekről, amelyeket eddig alkalmaztunk hogy betartassuk az Európai Unióban a jogállamisági szabályokat, úgy, hogy a jelenlegi mechanizmusokat használjuk. Vannak értékek, vannak hozzáadott értékek ebben a mechanizmusban. A minőség véleményem szerint jobb, mint az eddig létező mechanizmusok esetében. Először is Kiemelném, hogy olyan mechanizmusról van itt szó, amely állandó, és amelynek nem célja hogy, hogy toldozgasson, foldozgasson, hogy helyreállítsa a károkat, hanem a megelőzésre helyezi a hangsúlyt nincs tehát benne büntetési vetület. Nem büntet, hanem megelőz más mechanizmusokkal ellentétben. olyan mechanizmusról van szó, amely a függetlenségre és a pártatlanságra helyezi a hangsúlyt az igazságszolgáltatás területén nem politikából érkezett szakértőkről van itt szó, hanem arról, hogy megkeressük azokat az embereket, azokat az intézményeket, azokat az állampolgári szervezeteket, amelyek segítenek az igazságszolgáltatás pártatlanságának megtartásában. Egy másik dolog, amely szerintem szintén fontos, és amelyel át tudunk menni ezen a büntető vetületen az intézmények részéről, az az, hogy maguk az intézmények is felügyeletnek vannak alávonva. Az európai intézmények is tehát. Véleményem szerint az európai intézmények esetében sincsenek paraméterek, mutatók, amelyek megmutatnák, hogy hogyan végezzük a munkánkat. Fontos tehát, hogy az intézményeket is vizsgáljuk, és a jelentésnek megfelelően felügyeletnek vonjuk alá. Zeresképpen egy rövid személyes gondolatot szeretnék megosztani mindenkivel, méghozzá a közös értékekkel kapcsolatban. Elnézést, hogy nem voltam ma reggel a reggelin, nagyon szívesen elmondtam volna a véleményemet a közös értékekről. Az értékek nyilvánvalóan benne foglaltatnak a szerződésekben, meg vannak nevezve a szerződésekben. De az érték szó kérdéseket vet fel, ugyanis az értékek gyakran mást és mást jelentenek. Kultúra, hagyomány vonatkozásában. Én, hogyha újraírhatnám, újra kellene írnom a szerződéseket, akkor nem értékekről beszélnék, hanem normatív alapokról, az Európai Unió normatív alapjairól. A mi jelentésünk, Szofi jelentése is ezen alapul. Ez a közös bennünk az Európai Unióban. A normatív alapok, a normák, a jogok nem szubjektívek. Ezek benne foglaltatnak a szerződésekben. Pár beszédnek nem lehet őket alávetni, nem lehet pro-kontra érvelni ezek mellett vagy ellen. A szerződésnek pontos cikkeiben, illetve az alapjogi kartában is benne foglaltatnak. Az alapjogi kartának ugyanolyan értéke van, mint a szerződéseknek. De az egyik kolléga megkérdezte, hogy melyik a modell, melyik az a modell, amelyre vonatkoznunk kell. Nem a modell itt a kérdés, hanem pontos cikkek a szerződések, illetve az alapvető jogok kartájának rendelkezései a, jelentik a modellt. Rá kell világítanunk erre, egyértelműen kell fogalmaznunk ezen témákkal kapcsolatban. Mert ha ezt tesszük, akkor a nézőpontjaink tudnak majd egymáshoz közeledni, beleértve a bizottságnak a nézőpontját, a bizottság nézőpontját is, amelynek szerintem kétségei vannak a mechanizmussal kapcsolatban, ugyanis egy új mechanizmusról van szó, minőségi szempontból új, nem olyan, mint az eddigiek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mikovásik úr a következő hozzászóló Lengyelországból. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim! Tényleg nagyon örülök annak, hogy részt vehetek ezen a nagyon fontos ülésen. A Lengyel Köztársaság szenátusának tagja vagyok, illetve az emberi jogokkal, a petíciókkal és a jogállamisággal foglalkozó bizottság tagja. A mi bizottságunk természetesen pontosan ilyen kérdésekkel foglalkozik, együtt működünk a civil szervezetek, az állampolgári mozgalmak szervezetek képviselőivel, tehát pont olyan kérdéseket taglalunk, amelyek itt is a renden szerepelnek, ami a párbeszédet illeti. A párbeszéd teljességgel fontos, ez az egyik alapelve a jogállamiságnak, egy olyan államban, ahol az emberi jogok érvényesülnek, ez elengedhetetlen, de ez a szuverén államokra vonatkozik, amelyek aztán objektívan megosztják egymással nézeteiket. Én úgy gondolom, hogy az európai intézmények lehet, hogy egy kicsit túl messzire mennek, ugyanis a szuverenitást sértik, és ezzel gyakorlatilag az európai intézmények hitelességét is gyengítik az állampolgárok szemében. Egymás kölcsönös tisztelete a tagállamok között, ez elengedhetetlen ahhoz, hogy az Európai Unió fennmaradjon, folytatódjon. A bizalom, természetesen szükségessé teszi azt is, hogy elismerjük a különböző tagállamok által hozott döntéseket. Mi természetesen készen állunk arra, hogy folytassuk a párbeszédet az önök bizottságával is, és ahogy a bevezetőben elmondta, itt az objektív értékekről és ezek pártatlan értékeléséről van szó. Köszönöm szépen. Azubalis úr Litvániából. Elnök asszony, köszönöm szépen. Szeretnék eh, néhány észrevételt eh, tenni. Ezen eh, dokumentum láttán a nyolcas pontot szeretném kommentálni, ez a szakértői panelekre vonatkozik. Úgy tűnik számomra, hogy az értékek és az Európai Unió alapelveinek értékelése teljességgel jogászok kezébe kerül, és a jogászokat sokan nem feltétlenül pozitív minőségben értékelik, de ez korábban a történelemben volt így. Luther Márton véleménye volt ez. Ami pedig a szakértők véleményét illeti, én más szakmák képviselőit nem láttam itt. Minden a jogról, illetve a jogászokról szól. Az Európai Unió csak a jogra épül? Csak jogászok azok, akik képesek beszélni az értékeinkről? Nekem vannak ezzel kapcsolatban kételjeim. Továbbá teljességgel, teljes mértékben tiszteletben tartom az ENSZ szervezetét, az OECD-t. Ezek rendkívül jó nemzetközi szervezetek, de nekik mi közük van a tagállamok kötelezettségeihez? Nos, az, hogy tagjai vagyunk ezen szervezeteknek, Ugyanakkor az EBSZ e esetében ki dönt például? Ki dönti el az, hogy ki legyen az a szakértő, aki tagja lesz majd ennek a szakértői panelnek? A főtitkár dönt? Vagy az elnökség? És ugyanez vonatkozik az ENSZ-re is. Ki az, aki meghozza ott a döntést? A főtitkár, vagy valaki más helyette? Minden szervezetnek megvan a maga feladatköre, de igazából semmi közük a tagállamok által vállalt kötelezettségekhez. A tagállamok felvállaltak bizonyos kötelezettségeket ezen szervezetek irányába, és amennyiben nem tesznek eleget a kötelezettségeknek, akkor tehetnek lépéseket az érintett szervezetek. Beszélhetnénk arról, hogy milyen kapcsolat áll fenn a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament között. A nemzeti parlamentek mindössze egy jelöltet állíthatnak, és le kell írni, hogy milyen a szakmai képesítésük, és aztán megnézzük, hogy mit javasol az Európai Unió. Ott nincsenek kritériumok arra vonatkozóan, hogy ki képviseli majd az Európai Parlamentet. Úgy tűnik, hogy ez a javaslat korlátozni fogja az európai politikusok döntéshozatali képességét, kihelyezzük a döntéshozatalt az úgynevezett független szervezet felé. Köszönöm szépen! Azt hiszem, hogy ennek az eszmecserének a végén azért adunk némi pontosítást a szakértői panelről, illetve a javaslatok státuszáról, mert úgy látom, hogy vannak itt bizonyos félértések. Von Storch képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bevezetőjében a kettes cikkkel indított, és azt említette, hogy ebben definiáljuk az értékeket, és ezeket akarjuk a jogállamisági mechanizmussal érvényesíteni, diplomatikusan, ugyanakkor ezt elutasítjuk. Említette, hogy az értékeknek érvényt próbálunk szerezni, és a következő mondatában azt mondta, hogy ezeket az értékeket definiálnunk kell, hiszen teljesen más dolgokat értünk ez alatt, és ez valóban így van. Ön mást ért az igazság alatt, mint én, vagy más képviselők, sok más képviselő. Az ön számára például az abortusz egy emberi jog, mások számára az abortusz egy meg nem született ember meggyilkolása az, amit ön emberi jognak minősít, az mások számára valami teljesen mást jelent, olyas valamit, amit teljességgel elutasítanak. Ön pedig ezen mechanizmus által az ön értékeit, amelyeket egyébként nem is definiálunk, és amelyeket ön beleértelmez a kettes cikkbe, ezeket az értékeket akarja ön most egész Európában, a tagállamokban érvényesíteni, túllépve azon, megkerülve azon struktúrákat, amelyek egyébként léteznek, mint az Emberi Jogi Bíróság, vagy az Európai Bíróság, és egy politikai szakértői panelt akarnak alapítani, hogy az önök által képviselt, de mások által nem osztott értékeket érvényesítse. A francia kolléga például az imént azt mondta, hogy a felügyelet nem rossz, hanem ez az élet egy eleme. Azon tagállamok, amelyek nem osztják az önök értékeit, és akkor most azt mondják, hogy ez a működő, működő képesség, a dinamizmus eleme. Elég, ha megnézzük Észak-Koreát, azok is nagyon dinamikus országok. Nézzük meg, hogy mi történik, hogyha az ön által vállalt értékeket, és ezt nem vitatom, ezek az ön értékei, és ha most személyesen önről beszélek, itt természetesen az Európai Parlamentben is sok, sok más kollégára is gondolok, aki osztja az önök értékeit, a hagyományos házasság vagy a család, ezek másodrangúak, az, ezek az ön értékei, amelyet ön oszt, és a parlamentben a nagy többség ezeket osztja, de nagyon sok nemzeti parlament nem ért egyet önökkel, és ezeket az értékeket akarja most keresztül vinni. És jogos talán a kérdés, hogy akkor nem lesznek egyre többen azok, akik ki akarnak vonulni az Európai Unióból, mert egész egyszerűen nem osztják ezeket az értékeket. Von Storch asszony, azt hiszem, hogy van itt néhány felvetés, amely alapvetően nem értek egyet, és el is utasítom. Ezt a karikatúrát például, amelyet felvázolt. Nos, a jelentést a parlamenti képviselők többsége támogatta. Én tiszteletben tartom, hogy a parlament egy kisebbsége nem ért egyet ezzel, de hogyha ezt most a Szovjetunióval vagy Észak-Koreával hozzuk párhuzamba, azt hiszem ez egy kicsit messzire megy. Mulder úr Hollandiából következik. Eh, eh, eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Hollandul fogok felszólalni, örülök, hogy felszólalhatok. Örülök annak, hogy a lengyel és a ö, ö, magyar kollégáimat is hallhatom itt. És akkor most nézzük a lengyel és a magyar kollégáimhoz fordulok, mert a következőket mondom nekik. Hollandiában, hazámban a lakosságunk egy része euroszkeptikus. Úgy érzik, hogy kicsit gyorsan haladt az Európai Uniós bővítés, túl sok az uniós tagállam, és nem ugyanazokat az értékeket osszák meg ezek az országok egymással. És akkor most azt kérdezik maguktól, hogy milyen tagállamokkal vagyunk mi itt az Európai Unióban, vagyon megosztjuk-e egymással az értékeket, ugyanazokat. A holland parlamenthez fordultak egyébként néhányan a lengyel helyzet miatt is. Azt mondják, hogy az alkotmánybíróság helyzete nem jó Lengyelországban. A lengyel kollégáimhoz fordulok, és kérdezem a következőket. Hogyan magyarázom meg a választóimnak, akik egy része euroszkeptikus, az, hogy mi zajlik Lengyelországban? Hogy magyarázom meg nekik, mit mondjak, hogyan javul a helyzet? Mit mondjak a szavazóimnak? Egyébként ez vonatkozik az Európai Unió felére, és ez vonatkozik Lengyelországra is. Rendben van, köszönöm szépen. Három felszólalót fogok még megengedni ebben az első körben. Utána Morio és Hampel uraknak adok szót, és én is teszek néhány záró megjegyzést. Két nemzeti parlament. Az első Bodri úr Luxemburgból, tessék. Köszönöm, elnök asszony. Ahogyan már sokan elmondták, szerintem is egy jó kezdeményezésről van szó, jó kezdeményezésbe kezdtek. Én különösen nagyra értékelem azt, hogy a demokráciával, az alapvető jogokkal kapcsolatos kérdések, illetve a jogállamisággal kapcsolatos kérdések túlságosan fontosak ahhoz, hogy csak a kormányoknak a kezében hagyjuk őket. Ezért fontos, hogy a tagállami kormányok állandóan párbeszédet folytassanak az Európai Parlamenttel. Viszont már látjuk az első reakciókat. Szerintem ennek a párbeszédnek a formalizálása egy nemzetközi egyességen keresztül. Nem szabad, hogy még csak kezdet legyen. Láthatjuk, hogy már itt ebben a teremben is sokan kétségekkel élnek, Ezeket a kétségeket majd a miniszterek tanácsában is viszont fogjuk látni. Fontos, hogy ne csak arra gondoljunk, hogy formális keretet kell teremteni, ugyanis a formális keret nem mindig jelent hozzáadott értéket, nem mindig jelenti a szükséges hozzáadott értéket. Én a 13-as cikkel kapcsolatos konferenciának tagja vagyok. Kettő évig beszéltünk ö, erről a nem, ö, a parlament közi értekezletről, de tartalmi, lényegi megjegyzéseket nem kaptunk, ezek nem érkeztek be hozzánk. Fontos, hogy pontos napirendünk legyen, előre meghatározott témákkal. Nem szabad, hogy most ebben a szakaszban már arra gondoljunk, hogy egy formális keretet hogyan lehet létrehozni, ugyanis ezt most nehéz létrehozni, hiszen sokan vonakodnak ezen kezdeményezéssel kapcsolatban. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy nem szabad, hogy duplikációk legyenek, hogy az Európa Tanács, vagy a Velencei Bizottság, vagy az OECD-vel túl, hát legyenek duplikációk, ezt nem szabad ö, hagyni. Nem szabad, hogy Európán belül a különböző mechanizmusok elvesztenek. Fontos, hogy mindenkinek legyen egy saját szakterülete, amelyre koncentrál, hogy ne legyen ö, több mechanizmus ugyanarra a célra. Storz asszonyra reagálva elmondanám, hogy szerintem a szövegekben vannak megfogalmazva az Európai Unió alapértékei, például az alapjogi kartában, illetve más nemzetközi mm, szövegekben, amelyeket mindenkire alkalmazni kell, és amelyeket nem lehet kétségbe vonni. Köszönöm. Köszönöm szépen Magyarország vitányasszony, tessék. Úr. Szót elnök asszony, engedje meg, hogy a magyar álláspontot ismertessem a tisztelt bizottsággal. Álláspontunk szerint a jogállamiság egy közös érték, melyet védenünk és óvnunk kell. Ugyanakkor a jogállamiság helyzetének vizsgálata csakis a 2014. decemberi általános ügyek tanácsán a jogállamiság mechanizmus kapcsán lefektetett alapelvek tiszteletben tartásával történhet. Magyar részről minden olyan dialógust támogatunk, amely a következő alapelveken nyugszik. A tagállamok objektív vizsgálata, az eljárás megkülönböztetésmentessége, a tagállamok egyenlősége és a vita során politikailag elfogadhatatlan megközelítés alkalmazása. Minden más ezen túlmenő eljárás elfogadhatatlan Magyarország számára. Álláspontunk szerint a munkát a 2014-es tanácsi következtetések alapján kell folytatni a megosztó témák kerülésével. A tanácsi következtetések is azt rögzítették, hogy kerülni kell a mechanizmusok duplikációját, ezért Magyarország ellenzi a 2016. október 25-én elfogadott állásfoglalást, amely a demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó uniós mechanizmus létrehozását javasolja. A bizottsági jogállamisági mechanizmussal kapcsolatban Magyarország a kezdetektől azt az álláspontot képviseli, hogy a bizottságnak rendelkezésre állnak a szerződéses eszközei az uniós jogok betartására. A jogállamisági mechanizmust jogalap hiányában egy politikai nyomásgyakorlási eszköznek tartjuk, különösen igaz a nemzeti szuverenitáshoz tartozó belpolitikai kérdések tekintetében. Magyarország minden felmerült probléma esetén nyitott volt a kérdések pártatlan és tényszerű tisztázására, és hajlandó az egyes konkrét kifogásokról párbeszédet folytani, folytatni a megoldás érdekében. Köszönöm szépen! Thank you. Uh... Köszönöm szépen. Azt mondtam, hogy hárman, de tulajdonképpen négyen kértek még szót. Voktor a következő. Hol van? Ott van. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Önt idézem, azzal kezdem, ugyanis azt mondta a reggeli beszélgetésem, hogy olyan mechanizmusokra van szükségünk, amelyek az alapjogok betartását garantálják. Egyetértek ezzel, de a kérdés az, hogy A. milyen mechanizmusok legyenek ezek, és B. hogyan működhet ez, ha Európa az alapjogokat nem, ha az alapjogok Európában nem mindenkire vonatkoznak. A politikáról beszéltek, és arról, hogyha valaki műtétet végez, az orvos, a sebész műt, akkor teljesen mindegy, hogy a páciense jobboldali vagy baloldali. De az a helyzet, hogy az alapjogok esetében nem mindig mindegy az, hogy baloldali vagy jobboldali. De az orvosnál sem ez a helyzet. Hazámban az MPD mm, pártelnöke voltam, és ott Észak-Rajna-Veszfáliában a probléma az volt, hogy a gyerekorvos nem volt hajlandó két gyereket kezelni, mert az apja az MPD tagja volt, ott az MPD nem is volt betiltva. Az orvos megtette a hipokrátészi esküt, és kötelessége a gyerek, bajba jutott gyerekeken segíteni, hiszen ha nem így van, akkor mindenkinek saját magának kellene kikeresnie az orvosát. Ez már így önmagában véve is káosz. És ha feladatunknak tekintjük az alapjogok védelmét, akkor ez mindenkire kell, hogy vonatkozzon a háború utáni időszak legnagyobb pere zajlott, 60 millióba került, több száz vádlott, és a költségei több száz millióra rúgnak majd. Három és fél év után több mint száz nap bírósági tárgyalást követően felfüggesztették az eljárást, mert a bíró nyugdíjba vonult és a gyanúsítottat szabadlábra kellett helyezni. Addig húzták, halasztották a tárgyalást, amíg már nem volt lehetséges ítéletet hozni az ügyben, és az államügyészség most elrendelte az eljárás elindítását. Három és fél évig tartott egy per kettő csütörtökig, voltak olyanok, akik két és fél évig vizsgálati fogságban voltak a politikai véleményük miatt. Itt vannak a magyar kollégák, és a barátomat a Hoszmált átadták a magyar hatóságok a német hatóságoknak. Tíz év börtönre ítélték, csak a politikai véleménye miatt. Sok politikailag másként gondolkodó személy Görögországban, elnök közbeszól, kérném szépen, igen, igen, befejezem, néhányan elveszítik egzisztenciájukat a politikai hovatartozásuk miatt. És az AFD egyik bírója említette, hogy voltak olyanok, akik elveszítették a munkájukat csak azért, mert patrióták, hazafiak voltak. Kérem, mindenkit ugyanúgy, ugyanolyan bánásmódban részesítsenek. Köszönöm, most pedig az utolsó felszólunk Vézel úr Hollandiából. bedankt voorzitter. Eh, ik zal spreken... Köszönöm szépen, elnök asszony. Eh, hollandul beszélek, ha megengedik. Dank u voor uw uitnodiging. Köszönöm szépen a meghívást. Anike Vézel vagyok, a holland szenátust képviselem. Nagyon fontos az, hogy az Európai Unió országai, tagállamai a saját jogszabályaikhoz, az uniós jogszabályokhoz és a nemzetközi jogszabályokhoz tartsák magukat. Ezt várjuk az Európai Uniós állampolgároktól is. Az én kérdésem a panel tagjaihoz a következő. Miért nem kezdünk egy olyan uniós mechanizmus kapcsán, amelyről beszélünk, arról, hogy az uniós tagállamok tartsák tiszteletben az uniós jogszabályokat. A véleményem szerint ez már önmagában véve is egy feladat. Azért kérdezem ezt, mert annak alapján, ami itt elhangzott, nem tudom, hogy pontosan mit is vizsgálnak, mit figyelnek meg. Ha demokráciáról, alapjogokról eh, és jogállamiságról beszélünk, akkor kérdezem, hogy mit értünk ez alatt a három fogalom alatt? Ezek az értékek eh, nincsenek megfelelő módon meghatározva fogalomként. Nincs meg rájuk a megfelelő definíció. Várom a válaszukat. Köszönöm szépen. Ezzel a panel tagjai kapnak szót. Hampel az első tessék. Köszönöm szépen. Véleményem szerint rendkívül hasznos, gyümölcsöző volt ez a párbeszéd, és megpróbálom összefoglalni benyomásaimat azt, amit magammal viszek a felszólalásokból. A párbeszéd nagyon hasznos, a mai nap is ezt mutatta. Hasznos beszélni ezekről a kérdésekről. Sokan elmondták, hogy rendben van a párbeszéd. Említették azt is, hogy a nyomásgyakorlás azonban nem annyira jó. közvetlen nyomás nincs. Nyilván közvetett nyomás van, ha az egyes országok egymást eltérő helyzetét nézzük. Másodszorban ez a mechanizmus, ha létrejön, főleg a demokráciáról és a jogállamiságról fog szólni. Ami az alapjogokat, emberi jogokat illeti, azokkal megfelelő módon foglalkozik az Európa Tanács és az Európai Emberjogi Bíróság. Úgyhogy az a terület elég jól le van fedve, leszámítva a néhány egyedi esetet. Meg kell nézni azt, hogy a nemzeti jogszabályokba hogyan lehet bevenni az olyan, persze hogyan lehet megakadályozni azt, hogy az alapjogok ellenébe menő törvényeket vezessenek be. De ez más lapra tartozik. A mechanizmus az értékekről szól, az értékeket sokan emlegették. Egy alapvető értéklistánk van, figyelembe véve az Európai Unióról szóló szerződést. Vannak átfogóbb leírásaink ahol megjelennek az értékek, gondolok itt az Európai emberi jogi Kartára. Az a tény, hogy nehéz megegyeznünk az értékekben. A ma javasolt mechanizmusnak többnyire az eljárásokra és a mechanizmusokra kellene összpontosítania, és nem a tényszerű tartalomra, arra a tényszerű tartalomra, mely keresztül vonulna, átmenne egy ilyesfajta mechanizmuson. Ezt nem tudnánk azért persze teljes mértékben elkülöníteni, de itt főleg a folyamatokról kellene, hogy szó legyen. Utolsó megjegyzésem, nem tudom mennyi időm van most, de utolsó megjegyzésem van. Hát gondolom, hogy az embernek sosincs elég ideje ahhoz, hogy beszéljen. Utolsó megjegyzés. Többen emlegették azt, hogy jó dolog a párbeszéd, de aztán ami elhangzik, azt végre is kell hajtanunk. Amiről döntöttünk, azt végre kell hajtanunk. de hát ez nem csak erre a mai helyzetre vonatkozik. Az Európai Uniónak a tényleges problémája a döntések végrehajtása. A jogállamiság uniós szintű végrehajtása a probléma, erre kellene összpontosítani. Ezt olyan személyként mondom, aki olyan országból származik, mely szemben szegési eljárást indítottak, mert nem tartotta be a szabályokat. Csehországban ez úgy csapodik le, hogy vannak mások is, akik megszegik, megsérték az uniós jogot, mégsem indul ellenük kötelezettségszegési eljárás. Köszönöm szépen, Maria, tessék. Köszönöm, elnök asszony. Franciául szeretnék felszólalni. Szeretnék általános megjegyzéssel élni. asszony, illetve ön, valamint a francia szenátus képviselőjére szeretnék reagálni. Az alapvető jogok ugyanolyan fontosak, mint a belső piac. Az alapvető jogok alkotmányosan fontosak. Én azt gondolom, mint mindenki itt ebben a teremben, hogy a fontos a párbeszéd. A kérdés az alapvető jogok tiszteletben tartása az abban áll, hogy hogyan lehet hatékony mechanizmusokat kidolgozni. Tudjuk, hogy az európai politikai szakpolitikának a nagy része eltér egymástól. De ott van az igazságügyi aki, az, hogy az állampolgáraink mennyire tudják, hogy milyen jogaik, illetve milyen kötelezettségeik vannak, valamint a mechanizmusoknak az alkalmazása a helyi szinten. Szerintem nagyon jó, hogyha alkalmazzuk az alapvető jogok tiszteletben tartására vonatkozó mechanizmusokat. Ahogyan a portugál felszólaló is mondta, fontos átérni a szavak területéről a tettek területére. Először az első kérdés, ahogyan a, a holland kollégánk is mondta, mindenképpen támogatnunk kell azt, hogy az állampolgárok a saját állampolgári alapvető jogaik területén főszereplők lehessenek. Próbáljuk meggyőzni a bizottságot arról, hogy legyenek megfelelő eszközeik, minden tagállamnak, minden egyes állampolgárnak megfelelő alkalmazással kell rendelkeznie, megfelelőképpen kell tudnia alkalmaznia a saját jogait. Minden állampolgárnak teljes hozzáférést kell adni ahhoz, hogy tudjanak konkrét formában segítséget kérni, hogyha az állampolgári jogaikat nem tartják be. Fontos, hogy minden egyes állampolgárnak erre legyen lehetősége. Ezt, ezt kérjük a parlamenttől, illetve többi intézménytől is. Így lehet a tudatosságot növelni, de ez nagyon komplikált a mindennapokban. Végül, de nem utolsó sorban pedig, ami az alkalmazást illeti, én csak civil szolga vagyok, de el kell mondanom, hogy nem értek egyet a bizottság véleményével, nem értek egyet azzal, hogy a bizottság um, túllépi a hatáskörét. Én csak szeretnék Timmermans úrtól uh, idézni. Ő azt mondta, hogy a bizottságnak uh, nem áll szándékában politikai vitába beavatkozni Lengyelországban. A politikai ügy ugyanis belügy, lengyel belügy, nem az Európai Bizottság feladata az, hogy beavatkozzon a lengyel belügyekbe, lengyel politikába. A mi felelősségünk az, hogy megőrizzük az állampolgári jogokat. Tehát a jogállami keretrendszer azt jelenti, hogy az Európai Uniós Szerződés 7. cikkének értelmében a bizottság őrzi az alam, alampolgári jogokat. A párbeszéd folyam, folytatása, tehát fontos a, a párbeszéd folytatása a ö, lengyel kormányon, mert ami a jogállamiságot illeti. Köszönöm, nem kritizálom az Európai Bizottságot, nem azt mondom, hogy túllépi a hatáskörét, hanem azt, hogy nem használja ki ezt megfelelőképpen. Nagyon köszönöm. Most pedig összefoglalnám az elhangzottakat, és szeretnék egy javaslattal is élni, úgyhogy legyenek türelmesek. Szerintem van itt egy pár félreértés azzal kapcsolatban, hogy mit is javasolt az Európai Parlament. Remélem, hogy sikerül egy nagy félreértést eloszlatnom. Sokan kérdezték, hogy ki fogja a sztenderdeket kidolgozni, ki fogja a normákat definiálni. Vajon majd ránk erőlteti a független szakértői panel, akiknek, amelynek egyáltalán nincs semmi ö, legitimitása, jogalapja. Nem, nem, a válasz, ez egy egyértelmű nem. Először is nagyon sok standard már most létezik. Ezeket a sztenderdeket már kialakították a, az Európai Uniós jogszabályokban, az Európa Tanács már kidolgozta ezeket a sztenderdeket. Az az érdekes, hogy ez az egész vita az úgynevezett kopenhágai dilemmából alakult ki, vagyis hogy már vannak meghatározott standardjaink a kopenhágai kritériumok mentén, és ezeket arra használjuk, hogy felmérjük, hogy egy tagjelölt ország kész arra, hogy csatlakozzon az Európai Unióhoz. Tehát nem nulláról indulunk, már vannak normáink ezeknek az alkalmazásáról van itt szó. Szóval mi történik, hogyan alkalmazzuk ezeket a standardeket, normákat, amikor az adott tagállam már tagja az Európai Uniónak. Második dolog, számos sztenderdekre alapuló mechanizmusunk van már, például a pluralizmussal kapcsolatos monitorozás, tehát nem fogunk semmi újat itt kitalálni. És a harmadik dolog, ez a legfontosabb, a sztenderdeknek az elmélyítése, az közös feladatunk. Az Európai Parlament ezt javasolja. Ez az Európai Parlament javaslatának a lényege, és a mai ülés is erről szól. Arról, hogy hogyan lehet ezeket a standardeket tovább mélyíteni, a normákat, az értékeket hogyan lehet elmélyíteni. Fonstoly asszonynak is mondom ezt, mindenki részt fog venni ebben a vitában, mindenkinek a hangját meg fogjuk hallgatni, még az ön hangját is majd talán egyetért velem abban, hogy ez nem jelenti azt, hogy minden relatív. Vannak olyan dolgok, amelyeket a szerződések egyértelműen kimondanak, és amelyekben egyetértünk. Mindenki egyenlő jog előtt. Nincs diszkrimináció, nem lehet diszkrimináció nemi állampolgársági alapon, vagy, vagy fogyatékos sokáig nem lehet diszkriminációt alkalmazni. Ezek alapvető dolgok, de azt, hogy ezeket hogyan alkalmazzuk, azon kell dolgoznunk együtt ami az állampolgárok bevonását illeti ebbe a munkába. Hogyha elolvasták az Európai Parlamentnek a javaslatát, akkor láthatták, hogy részletesen elmondjuk, hogy az állampolgárokat, az állampolgári, állampolgárok képviselőit hogyan kívánjuk bevonni a folyamatba, a civil társadalmat hogyan kívánjuk bevonni a folyamatba a parlamentnek a javaslata úgy alakult ki, hogy nagyon sokáig tárgyalásokat folytatunk, egyeztetéseket folytattunk civil szervezetekkel, egyházakkal, a szociális partnerekkel, igazságügyi szakértőkkel, média szereplőkkel, tehát széleskörű tárgyalásokat, egyeztetéseket folytattunk, mindenkinek a feedbackjére kíváncsiak voltunk. Hogyha ezt majd tovább mélyítjük el együtt, szerintem az, az a megközelítés, amelyért én például szót emelek. Az utolsó félreértés pedig, és ez egy általános félreértés, úgy látom, még, még a bizottság is néha ö, félreérti. Igen, csak kivételes az, hogy az Európai Parlament együtt dolgozik a tanácssal, és a tagállami, tagállami kormányokkal jobban, mint magával a bizottsággal. Ez most kivételes, remélem, hogy ezen a szinten majd túllépünk. A tagállamok érdekeltek abban, hogy találjunk egy olyan mechanizmust, amely a tanács számára is lehetővé teszi ezeknek a témáknak a részletek, lésztes és konkrét tárgyalását általános vitákat látunk, amelyek nem kielégítőek. Van vagy egy tagállammal folytat vitát a bizottság, vagy túl általános vitákat folytat. Ez pedig így nem jó, mert hogyha egy tagállammal folytatunk csak vitát, akkor az olyan, mintha újra mutogatnánk egy tagállamra, ha bár sok tagállamban vannak problémák. Mit is javasolnák én, javasolnék én zárásképpen? Pereszkevopulosz úrra reagálva, hogy ő azt mondta, hogy szükség lenne egy állandó bizottságra, én szeretném ezt összekötni az Európai Parlament javaslatával, vagyis azzal, hogy minden egyes tagállam mi, tagállami parlament javasoljon egy kontakt szemét. És így lenne egy képviselő kontakt személy minden egyes tagállami parlamentből, és 28 ilyen képviselőnk lenne, plusz ott lenne az Európai Parlament, és együtt egyfajta félig állandó bizottságot állíthatnánk fel, amelyel az Európai Parlamenti Javaslatát együtt meg tudnánk nézni. Ezek javaslatok, nem jogszabályok, ezeket nem fogjuk ráerőltetni fentről lefelé a tagállamokra, hanem ez a vitának a, a tárgya lesz. A tagállami parlamenteknek a képviselőivel ezt az eszmecserét el lehetne mélyíteni. Azt javaslom tehát, hogy mindenki, ahogy visszatér a saját hazájába, mondja el a parlamentében, hogy jó lenne, hogyha lenne egy kontaktember, akivel mm, körülbelül fél év múlva el tudnánk kezdeni a közös munkát. Magyi úr mondta, hogy, részt, hogy rendszeresebben kellene találkoznunk, és megfelelő napirend mentén kellene a munkánkat végeznünk hagyok egy kis időt, hogy ezen elgondolkozzanak, és majd itt írásban folytatjuk az egyeztetéseket. Az első panelnek a végére értünk. Szeretnék köszönetet mondani a két előadónak. Köszönöm az önök megjegyzéseit, hozzászólásait is, és akkor folytatjuk is a második panellel. Kicsit el vagyok vesztve, nem találom a jegyzeteimet, de azt tudom, hogy Frank Engel úr részt fog venni eh, ebben a második panelben. Kérem is tőle, hogy jöjjön, fáradjon fel ide a pódiumra. Yes, so I'm inviting on... Akkor tehát Frank Engel urat, Diaz Abad urat, Krabit urat a bizottságtól, és Bodzsi urat kérem, hogy fáradjanak fel a pódiumra.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 Okay, um, I'm not going to... Rendben, már nem fogok felszólalni most, hanem rögtön bemutatnám az előadóinkat. Még a jegyzeteim nélkül is tudom, hogy itt van velem a jobb oldalon. Frank Engel úr, aki LP képviselő kollégám, és aki árnyék előadója volt ezzel kapcsolatos jelentésnek, és most az alapjogi alapjogi helyzetet vizsgáló éves jelentésnek is az eredője. Itt van velünk Núria Diaz Abad, aki az igazságügyi hálózatnak az elnöke. Itt van velünk Emmanuel Krabit, a aki Timmermans úr jobb keze, már ami az alapvető jogokat illeti, ön alapjogú úr a bizottságban, és itt van velünk Bodri úr is, akit az előbb hallhattunk, és aki a luxemburgi képviselőházat képviseli. Elnézést, nincs itt a, nincsenek itt a jegyzeteim. Nem tudom, hogy pontosan mivel foglalkozik. Alkotmányjogi és intézményi ügyekkel foglalkozó bizottságnak a, az elnöke. Mindenkinek 10 perce van, és Engel úr kezd. Köszönöm, Szofi. Mindig nehéz luxemburgiként nyelvet választani. Itt az Európai Parlamentben szólalunk fel, ismerjük egymást, de a nyelvem, az anyanyelvem még nem is ö, hivatalos nyelv, úgyhogy most választanunk kell egy nyelvet. Ez legyen most az angol, de ezen ne sértődjön meg senki. Azt kérték tőlem, hogy mutassam be, hogy mi is lesz a következő alapjogi jelentésnek a tartalma. Hogyha a kollégáim, az árnyék előadóknak hívjuk őket, hogyha nem akarnak megállítani, nem fognak blokkolni, akkor egy kormányzási jelentés fog születni, méghozzá kettő okból kifolyólag. Először is Um, kormányzással kapcsolatos kérdéseket uh, állandóan boncolgatnak uh, különböző szövegek, illetve konkrét tevékenységek. Ezek, um, itt gondolunk az idősekre, a gyerekekre, a kisebbségekre, a fogyatékkal élőkre, illetve más jelentések, jelenségekre, más kategóriákra. Mindezzel úgy is foglalkozunk, de szerintem van kormányzási problémánk itt ezen a földrészen. Ha önök szerint nincs, akkor majd lesz. Ennek kettő jelenség áll a hátterében. Először is, és erről már hallhattunk itt a délelőtt folyamán, nem szeretnék senkit megbántani, megsérteni, de a kormányzási logika, amely mondjuk Magyarországon vagy Lengyelországban van, az nem az a kormányzási logika, amelynek az Európai Unióban működnie kellene, ez egyértelmű. Kettő tagállamban látjuk ezt a helyzetet, a jövőben lehet, hogy több ilyen tagállam lesz. Hogyha most próbálná ez a két állam csatlakozni az Európai Unióhoz, akkor ez nem sikerülne. Nem vennénk fel őket tagállamként, nem tudnának csatlakozni az Európai Unióhoz. olyan jelenségekről van szó, amelyeket a nemzeti kormányok mm, alkalmaznak. Pár évvel ezelőtt ezek a kormányok is úgy döntettek, hogy csatlakoznak önkéntes alapon egy klubhoz, amelyben bizonyos értékek működnek. Amikor minket a Szovjetunióhoz hasonlítanak, akkor mindig meg vagyok döbbenve. A Szovjetunió senki nem kérdezte, hogy ha valaki csatlakozni akar hozzá, akkor milyen elbánásban akar részesülni. Mi viszont ezt csináljuk, mi senki nem öm, erőltetünk rá semmit, főleg nem a tagságot. Hogyha valaki csatlakozik, akkor elfogadja a szerződésekben foglaltakat, mert ami például a kormányzási kérdéseket illeti most bizonyos helyeken, elég sok helyen fenyegetve vannak a szerződésben foglalt értékek. Nem csak Lengyelországban és Magyarországon, hanem máshol is. Fenyeget, a fenyegetés, a terrorizmus, a biztonsági kérdések mentén szinte mindenki az Európai Unióban ott áll, hogy olyan kormányzási modelleket kezd elkövetni, amelyek esetleg veszélyesek is lehetnek. Nem tudok nem beszélni például a francia helyzetről, ahol vészhelyzet van, sürgősségi helyzet van. Nem tudom, hogy erre a sürgősségi állapotra van-e szükség, hogyha már elkezdünk megtanulni együtt élni ezzel a fenyegetettséggel. Tudom, hogy más országokban, például az én hazámban is, vannak olyanok, akik a sürgősségi állapotot próbálják meg válaszként feltüntetni, válaszra erre a biztonsági kérdésekre. De nem a sürgősségi állapot fogja eltüntetni a biztonsági kérdéseket. A az alkotmányi kormányzásnak a megsértése nem fogja megoldani a problémákat. Át kell gondolnunk tehát azokat az eszközöket, amelyeket alkalmazunk. Próbáljunk meg úgy kormányozni, ahogy bármelyik másik napon kormányoznánk. Ezek olyan jelenségek, amelyeket kezelnünk kell. Meg vagyok győződve arról, hogyha kezeljük ezeket a jelenségeket, akkor az meg fog felelni annak a jelentésnek, amelyről szavazunk a amire szavaztunk, az alapjogi mm, felületi mechanizmussal kapcsolatban. Az Európai Parlament szem előtt tartja az európai kormányzás fontosságát. Számomra pedig az a legfontosabb, hogy beszéljünk egymással olyan helyeken is, ahol azt látjuk, hogy a kormányzási tendenciák nem olyanok, mint amilyennek kellene lenniük. Beszéljünk azokkal, akik szerint ez teljesen normális. Lehet, hogy van okuk arra, hogy így, hogy így kormányoznak, éppen ezért párbeszédet kell kialakítanunk, hogy megértsük egymást eddig még nem értjük meg egymást, de lehet európai kormányzási logikát kialakítani. Lehet kialakítani olyan helyzetet, amelyben egyetértünk abban, hogy mit teszünk és mit nem teszünk. Ha ezen nem ért, ebben nem értünk egyet, akkor probléma van akkor probléma van. És nem foglalkozunk mondjuk olyan kérdésekkel, mint az igazságszolgáltatás pártatlansága. Az igazságszolgáltatást politikai célokra használjuk fel, akkor az ö, olyan, mintha visszacsúsznánk a francia forradalom előtti időkre. Nem véletlenül van független igazságszolgáltatás. Nem véletlenül ez a mai európai társadalmak, ez a pártatlanság az európai társadalmaknak az egyik alapja. Az igazságügyi rendszert nem szabad a politikai célok megvalósítására felhasználni, legalábbis szerintem nem, és azok szerint sem, akik az alapjogi mm, alapjogi jelentést írták. És azok szerint sem, akik az alapjogi jelentéseket írják itt az Európai Parlamentben. Az elkövetkezendő években az lesz a kérdés, hogy meg tudunk-e egyezni, meg tudunk-e együtt egyezni Európai Parlament, Európai öm, Parlamentek, különböző hátterű parlamentek meg tudnak egyezni abban, meg tudunk egyezni abban, hogy hogyan kormányozzunk. Hogyha nem értünk egyet, akkor ki kell találnunk valamit, hogy megoldjuk ezt a helyzetet. Itt az Európai Unióban, és ezt zárásképpen mondanám már, nem hiszem, hogy megengedhetjük magunknak azt, hogy kettő, három, négy különböző megközelítésünk legyen a jó kormányzás és a jó igazság szolgáltatás vonatkozásában. És ennek semmi köze a szubszidiaritáshoz, ennek semmi köze a nemzeti szuverenitáshoz, már a 1950-es évek elejétől kezdve az európai közösség, az Európai Unió arra épült, hogy egyetértünk Egyetértünk a demokráciával kapcsolatos kérdésekben, és abban, hogy hogyan kell működtetni az országainkat. Erre a modellre épült az Európai Unió. Nem lehet az, hogy valaki ez a klubhoz tartozzon, úgyhogy ettől teljesen eltérő álláspontot képvisel, ugyanis így a klubnak az egységét fenyegetik. Tudom, hogy vannak, akik elfogadják nagyon boldogan ezt a kockázatot, tudom, hogy valakik nem annyira szeretik az Európai Klubot, ez is egy választás de egy dolog nem lehetséges, és a hozzám hasonló emberek pont ezt mondják, például a Magyarországról szóló vitában már évek óta, nem lehet az, hogy valaki a klubhoz tartozik, és mégis mindent máshogyan tesz, mint ahogy a klub többi tagja. El lehet dönteni, hogyha valaki alapvetően nem ért egyet velünk, akkor hát a Brexit útját kell követni, akkor muszáj a Brexit útját követni. Nem szabad, és nem is méltányos az, hogy valaki az Európai, Parla- az Európai Unió tagja legyen, több milliárdos segítséget kapjon az Európai Uniótól, úgyhogy közben bírálja az Európai Uniót. Ez nem elképzelhető méltánytalan, ugyanis az európai öm, adófizetők fizetik meg ezt a ezt az őrültséget. Egyértelműnek kell lennünk, hogyha valaki tényleg azt gondolja, hogy az Európai Unió teljesen antipatikus, nem felel meg a saját nézőpontjának, akkor külön utakon kell menni, és az Európai Unió is folytatja külön. Rendben, köszönöm szépen. Ezzel elérkeztünk Diaz Abad asszonyhoz. Volt egy kérdés az a kapcsolatban, hogy a standardokat hogyan szabjuk meg. A Bírói Tanácsok Európai Hálózata felméréseket készít, és belső egyeztetéseket tart ezen szabványokról. Azt hiszem ez egy jó példa arra, hogy hogyan járulnak hozzá ezen standard kialakítási folyamathoz, úgyhogy meghallgatjuk a előadását. Köszönöm, elnök asszony, hölgyeim és uraim. Először is eh, szeretném elmondani, hogy nagy megtiszteltetés számomra, hogy meghívást kaptam erre a parlamentközi bizottsági ülésre. Szeretném ismertetni önökkel a Bírói Tanácsok Európai Hálózatát. Itt eh, az igazságszolgáltatás és más autonóm testületek képviseltetik magukat, védik az igazságszolgáltatás függetlenségét, elkülönítve ezt a legislatív és végrehajtói hatalomtól. Az elmúlt évek során számos standardot és bevált gyakorlatot kialakítottunk, Engedjék meg, hogy ezek közül egyet megemlítsek. Ez arra vonatkozik, hogy a bírák etikai kötelessége felszólalni, amikor a demokrácia és az alapvető jogok veszélybe kerülnek. Két héttel ezelőtt tartottuk Párizsban az általános közgyűlésünket, és itt elfogadtuk a 2016-17-es jelentést az igazságszolgáltatás függetlenségéről, elszámoltathatóságáról és minőségéről meghatároztuk a mutatókat az igazságszolgáltatási rendszerre, és ezeket alkalmazzuk a különböző rendszerekre a tagállamokban és a megfigyelő országokban mutatókat határozunk meg, ezek objektívak és szubjektívek, kiterjednek az igazságszolgáltatás egészére, és ugyanígy beszélünk arról, hogy mely kihívásokkal néz szembe a bírói rendszer, az igazságszolgáltatás rendszere. Miután feltérképeztük, hogy melyek a gyenge pontok és az erősségek, párbeszédet kezdeményezzünk, hogy megpróbáljuk a gyenge pontokat orvosolni. Ugyanígy begyűjtjük az európai bírák véleményét arról, hogy hogyan tekintenek ők a saját függetlenségükre. 2016-ban egy felmérés készült a bírák körében második alkalommal. Több mint 11.700 bíró vett ebben részt, és kiderült a felmérésből, hogy általánosságban véve egy tízes skálán 8.9 tizedre értékelték a bírák a függetlenségüket, és a saját hazájukban 8.3-mal értékelték ezt. Ugyanígy figyelembe vettük azt, hogy a bírák Európában hogyan értékelik a függetlenségüket, és megvizsgáltuk, hogy az igazságszolgáltatás szolgáltatás más állami szervek által milyen megítélésben részesült. Egy április, 2017 áprilisi euróbarométer felmérés arról, hogy a közvélemény hogyan tekint az igazságszolgáltatás függetlenségére. Itt gyakrabban említik a politikusok és a kormányzatok általi beavatkozást, amely negatív megvilágításba helyezi az igazságszolgáltatás függetlenségét. Ezzel a problémával foglalkoznunk kell, és úgy gondolom, hogy eh, a mindhárom hatalmi ágnak eh, közös felelőssége van a e tekintetben. Meg kell értenünk, hogy a bírói függetlenségnek melyek a megfelelő korlátai, ehhez azonban tudnunk kell, hogy melyek azok az alapelvek, amelyeket a bírói tanácsok európai val. egyfelől a bírákat érdem és képesség alapján kell kinevezni, és ebben a szakaszban szeretnék most a képviselőkhöz fordulni. Amikor a bírákat kinevezik, ez egy olyan terület, ahol önök a nemzeti parlamentek konkrét felelősséggel bírnak. A legtöbb esetben a bírói tanács tagjai, a tanács tagjai, akik felelősek a kinevezésekért, ő magukat is a parlament nevezi ki a hálózatunk, az európai hálózat meghatároz minimális standardokat a nem igazságszolgáltatási tagok kinevezésére vonatkozóan, hogy elkerülje a tanács politizálódását. És úgy gondoljuk, hogy amikor nem igazságszolgáltatási tagokat neveznek ki a parlamenti testületek, a kiválasztás, megválasztás vagy kinevezés folyamata az érdemekre kell alapuljon és átlátható kell legyen itt olyan személyekről kell szó legyen, akik magas erkölcsi autoritással rendelkeznek, és az igazságszolgáltatáson kívül is komoly tapasztalattal rendelkeznek. Biztosítani kell a civil társadalom hangját, ezért nem szabad, hogy politikusok vagy politikai hovatartozású személyek megválasztására kerüljön sor. A másik fő elv, amelyet szeretnék hangsúlyozni, az az, hogy az igazságszolgáltatás és a bírói tanács szorosan részt kell vegyen az igazságszolgáltatási rendszer megreformálásának kidolgozásában. A reformok csak azután kell, hogy szabad, hogy megvalósuljanak, miután konzultáltak az igazságszolgáltatással vagy a bírói tanácssal. Önök parlamenti képviselőként kulcsfontosságú helyzetben vannak e tekintetben, és a kormányzatokat, kormányzatoknak is tartaniuk kell magukat ehhez az elfhez bármilyen reform céljából be kell gyűjteni a bírák véleményét. Az idei projekt eredmény, illetve az Európa szerte tapasztalható fejlemények arról tanúskodnak, hogy komoly kihívásokkal néz szembe az igazságszolgáltatás rendszer Európa szerte. Az igazságszolgáltatás függetlenségének tisztelben tartása kulcsfontosságú a jogállamiság szempontjából, és a szervezetünk különösen aggódik a lengyelországi helyzet miatt. Januárban egy formális megkeresést kaptunk a, az, a KRS részéről, a, bírói tanácsok, a lengyel bírói tanács részéről, arra következtetésre jutottak, hogy a jogszabálytervezetek árthatnak az igazságszolgáltatás függetlenségének Lengyelországban. A vezető testület áprilisban egy második állásfoglalást is elfogadott, jelezvén aggodalmukat azzal kapcsolatban, hogy biztosítani kell a jogállamiság tiszteletben tartását. A tagok, tagjaink és megfigyelőink egyéni nyilatkozatokat tettek, amiben kifejtették aggodalmaikat a Lengyelország igazságszolgáltatás helyzete miatt. Végül a Párizsi nyilatkozatban megismételjük ezen aggájainkat, és jelezzük azt, hogy ha fenn akarjuk tartani a kölcsönös bizalmat az igazságügyi hatóságok között az Unióban, el kell ismernünk kölcsönösen a az igazságszolgáltatási rendszerek függetlenségét, minőségét és hatékonyságát, a jogállamisággal való összefüggésben. Arra is szeretnék rámutatni, hogy az NCJ egy kulcsfontosságú, egy igazságszolgáltatási hálózat, amely szerepel a bizottsági közleményben is, az új jogállamiságot erősíteni hivatott európai keret szempontjából meghívott bennünket márciusban a bizottság alelnöke Timmermans úr, hogy megvizsgáljuk a lengyel igazságszolgáltatás helyzetét. Véleményem szerint az INCJ szerepvállalása ebben az elemzésben egy adott tagállam helyzetét tekintve nagyon hasznos és értékes. Egy független igazságszolgáltatási rendszer kulcsfontosságú a jogállamiság szempontjából. Most pedig szeretnék áttérni arra, hogy milyen a kapcsolat a három hatalmi ág között a végrehajtó és a jogalkotó ág egyértelműen meg kell értse, hogy mit jelent az igazságszolgáltatás függetlensége és az elszámoltathatóság. Az INCJ e felvázolta a következő időszakra vonatkozó stratégiáját, és az egyik fő cél, amelyet el szeretnénk érni, az támogatást nyújtani az igazságszolgáltatási rendszerek függetlenségének fenntartásához, és szeretnénk előmozdítani az igazság szolgáltatás függetlenségének megértését és tiszteletét. Ezt többek között úgy próbáljuk elérni, hogy párbeszédet kezdeményezünk a többi hatalmi szereplővel a jogállamiságról, valamint arról, hogy milyen szerepe van az igazságszolgáltatásnak egy demokratikus államban. Ezt nemzeti és európai szinten egyaránt kezdeményezzük és a mai ülés után várjuk azon kezdeményezéseket, amelyek lehetővé teszik majd a gyümölcsözött párbeszédet ebben a témában. Párizba, Párizsban az INCJ elfogadott egy nyilatkozatot az ellenállóképes igazságszolgáltatásról. Úgy gondoljuk, hogy erre nagy szükség van. Fontos, hogy az igazságszolgáltatás ellen tudjon állni a külső nyomásnak, és egy, egyidejűleg alkalmazkodni tudjon a társadalom változó igényeihez. Kulcsfontosságú, hogy a bírói rendszer megfelelő kormányzati struktúrával rendelkezzen, a bírói tanácsok formájában, és fontos, hogy ezek támogatást nyújtsanak milyen, minden olyan esetben, amikor a rendszer támadás alá kerül, és támogatni kell a végrehajtó és hatalmi ágak által eh, tett eh, lépéseket. Minden demokratikus államban kulcsfontosságú, hogy eh, megértsük arról, hogy a hatalmi ágaknak mely a szerepe és milyen felelősséggel bírnak. Fontos, hogy együtt tudjanak működni hatékonyan és úgy, hogy egymást kölcsönösen tiszteletben tartják. Lezárásképpen szeretnék visszatérni a mai ülés témájához. Őszintén hiszem, hogy közös a felelősségünk a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok fenntartása érdekében azért, hogy a társadalmak fejlődjenek és biztosítsuk a, az emberek jólétét. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. Krebit úr a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek, és ismertethetem önökkel a 2017-es igazságügyi eredmény táblát. Ezt a kezdeményezést folytatnunk kell. Ez egy különleges év most, ugyanis ez az ötödik alkalom, hogy az igazságügyi eredménytáblát közzé tesszük. Vannak bizonyos tendenciák, amelyek kivontakoztak az elmúlt évek során, meg kell néznünk, hogy hogyan változott az igazságszolgáltatás, mióta 2013-ban első alkalommal közzétettük ezt az eredménytáblát. Ez most ugyanakkor egy jó lehetőség ahhoz is, hogy levonjuk a következtetéseket, miután 5 éve alkalmazzuk ezt az eszközt. Ez a tapasztalat egyébként hasznos lehet az önök munkája szempontjából is, a demokrácia, jogállamiság és az alapvető jogok mechanizmusának használata szempontjából is. Szeretném hangsúlyozni, hogy az igazságügy eredménytábla célja az, hogy évente összevethető áttekintést adjon a nemzeti igazságszolgáltatási rendszerek hatékonyságáról, függetlenségéről és minőségéről. Az a célunk, hogy segítsünk a tagállamoknak, hogy javítsanak a nemzeti igazságszolgáltatás hatékonyságán. Egy hatékony igazságszolgáltatás fontos a jogállamiság fenntartása céljából, hogy biztosítsuk azt, hogy az állampolgárok és a vállalkozások is teljes mértékben élhetnek jogaikkal, biztosíthatjuk a kölcsönös bizalmat, és egy vállalkozás barát környezetet teremtsünk. Ehhez a nemzeti igazságszolgáltatási rendszereket javítani kell, és ez az európai szemeszter egyik célja. Az európai igazságügyi eredménytábla kapcsolódik egyébként az európai szemeszter keretében végzett értékeléshez. meg, tehát a fő megállapításai a 2017-es eredménytáblának, is mely tendenciákat figyelhetünk meg? Röviden azt a választ adhatnám, hogy van bizonyos előrelépés. Kezdeném ezzel. Több tagállamban, ahol a múltban konkrét kihívásokat állapítottunk meg, megfigyelhettük, hogy az eljárások, főleg polgári jogi és kereskedelmi vitákban lerövidültek. 2010-ben a leghosszabb eljárások kb. 850 napig tartottak, míg 2015-ben a leghosszabb bíró egy eljárások 525 napot vettek igénybe. Az igazságszolgáltatás függetlenségét tekintve megállapíthatjuk, hogy a vállalkozások körében ennek a megítélése javult, vagy legalábbis stabil maradt az elmúlt öt év során és ez igaz a tagállamok több mint kétharmadára nézve. Azt is érdemes megjegyeznünk, hogy az igazságszolgáltatási rendszer minősége komoly prioritás a tagállamokban. A tagállamok több mint fele egy lakosra, minden lakosra kivetve többet fordított az igazságszolgáltatásra, mint korábban, és ezt a gazdasági nehézségek ellenére tették. Fontos az is, hogy az igazságszolgáltatás rendszere mennyire hozzáférhető a szegénységben élő állampolgárok számára. Az adatokból az derül ki, hogy a legtöbb tagállamban ezen állampolgárok jogsegélyhez folyamodhatnak, amennyiben egy 6000 euró értékű fogyasztóvédelmi vita bontakozik ki. És most szólnék néhány szót a kihívásokról. Először is a 2017-es eh, igazságügyi eredménytábla arra mutat, hogy vannak eh, kihívások. Az idei felmérésből az derült ki, hogy Núria is ezt már elmondta, a kormányzati és politikai nyomás a fő oka annak, eh, hogy miért sérül az állampolgárok véleménye szerint a függetlenség több tagállamban folyik az igazságszolgáltatás reformja. Minden reformnak alapeleme, hogy fenntartsa a jogállamiságot és megfeleljen az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos európai standardoknak. A bíróság nem a reformok véget támogatja a reformokat, jó reformokra van szükség, amelyek valóban javítanak a rendszer eredményességén, hatékonyságán és főleg a függetlenségén. Ami a rendszerek hatékonyságát illeti, ez jó néhány tagállamban továbbra is probléma, főleg a, a függőben levő ügyeket, illetve a felhalmozódott ügyeket nézzük. Több tagállamban a polgári és, kezdeménye, és kereskedelmi vitákban nagyon számos ügy vár még lezárásra és itt megemlíteném a pénzmosás elleni irányelvet is. Vannak tagállamok, amelyekben rendelkezésre állnak adatok. Az eljárások fél évtől akár három évig is terjedhetnek, és azt is megállapítottuk, hogy az információs és kommunikációs technológiák alkalmazása egy kihívást jelent továbbra is. Vannak, ahol jobban élnek ezen lehetőségekkel, többek között azért is, hogy jobban tájékoztassák az állampolgárokat. Szeretnék most néhány szót szólni a bizottság tapasztalatáról 2013 óta. Az első tanulság, amelyet levonhatunk, az az, hogy országspecifikus értékelésre van szükség. Az igazságügyi eredménytábla egy általános összehasonlító áttekintést nyújt arról, hogy hogyan működnek az igazságszolgáltatási rendszerek, ugyanakkor az igazságügyi eredménytábla arra is rámutat, hogy ha rosszul teljesít a rendszer, mindig alaposan meg kell vizsgálni az okokat. Éppen ezért ezt az eredménytáblát kiegészíti egy mélyebb országspecifikus értékelés. Itt két oldalú párbeszédet folytatunk a hatóságokkal, valamint az érintett felekkel, és ebből lehetővé válik az, hogy figyelembe vegyük egy adott ország kontextusát, illetve a jogrend sajátosságait. Ez az értékelés évente, februárban lát napvilágot, az ország specifikus jelentést pedig az európai szemeszter kontextusában tesszük közzé. Például 2017-ben az európai szemeszter 14 tagállam esetében vetette, tartalmazott konkrét információt az igazságszolgáltatás rendszeréről. A második tanulság, amelyet levonhatunk, az az, hogy nem szabad lebecsülnünk azt, hogy az adatok összegyűjtése mennyire bonyolult, és az adatok értékelése. Az eredménytábla olyan adatokat használ fel, amelyeket több forrásból gyűjtünk össze. Minős, mennyiségi adatokat a bírói tanácsok európai hálózata nyújt, de vannak egyéb források is főleg az igazságszolgáltatási hálózat, valamint különböző európai szervek. Ami a függetlenséget illeti, ez egy jó példa arra, hogy melyen, melyek a kihívások. 28 tagállamból kaptunk adatokat. Azon túlmenőleg, hogy mit állít ez a felmérés a függetlenségről. Nincsenek konkrét adatok arról, hogy milyen az igazságszolgáltatás függetlenségének szintje. Minisztériumoktól gyűjthetünk össze adatokat, de ez a hatalmi ágak elválasztása szempontjából megkérdőjelezheti a hitelességet. Éppen ezért az ECJN együttműködésével, valamint az EU legfelsőbb bíróságának elnökével egy fokozatos eljárást dolgoztunk ki, amelynek az a célja, hogy először is tényszerű módon felvázoljuk azt, hogy hogyan, milyen az igazságszolgáltatás szervezete, hogyan kívánják szavatolni konkrét helyzetekben a függetlenséget. Például lehetséges-e egy bírót áthelyezni anélkül, hogy ő ebbe beleegyezését adná, és ha igen, akkor melyek a feltételei egy ilyen áthelyezésnek. Az igazságügyi hálózattal való együttműködés kitűnő eredményekkel szolgált. Most van egy áttekintésünk arról, hogy milyen garanciákat biztosít a függetlenséghez a rendszer, és egy további kihívás az az, hogy értékeljük ennek a biztosítéknak a gyakorlati megvalósulását. Örömmel tapasztaltuk, ahogyan ezt Nuria Diaz is elmondta, hogy az ECJ-en dolgozik ebben a témában, és remélhetőleg az igazságügyi reménytábla a jövőben lehetővé teszi majd, hogy ilyen adatokat is ismertessünk az értékelésről. Kérem, engedjék meg, hogy hangsúlyozom azt is, hogy a gyakorlatban mennyire nehéz 28 tagállam adatait begyűjteni. Ez rendkívül összetett, és ezt megnehezítik az intézményi és politikai kérdések is, mert vannak olyan hatóságok is, amelyek vonakodnak adatot benyújtani bizonyos nyomásgyakorlás miatt, vagy más okokból kifolyólag. Emellett az eredménytábla esetében azt látjuk, hogy nagyon fontos a fokozatos megközelítés, bevonva az összes értékelt, érdekelt feled. És ez az inkluzív megközelítés nagyon fontos, főleg ha egy új mechanizmuson gondolkozunk el, mely a demokráciával, alapjogokkal, jogállamisággal foglalkozik. Remélhetőleg az, amit elmondtam, hasznos lehet az elkövetkező hónapok munkájában. Köszönöm. Igen, ez a vitáinkba beépül majd. Ez egy Eurovíziós dalfesztivál hatás, erről beszélhetünk itt most az igazságszolgáltatás esetében. A dalfesztiválban, és mindenkit a leginkább a versengés érdekli, senki sem akar utolsó lenni. A panelben az utolsó felszólalunk Bodri úr, tessék. Köszönöm szépen. Franciául szeretném folytatni. A hivatalos nyelvet fogom használni. Amikor felkértek arra, hogy beszéljek erről az igen kényes kérdésről, vagyis arról, hogy a tagállami parlamentek hogyan tudják az igazságszolgáltatási rendszer pártatlanságát biztosítani, akkor elgondolkodtam, és először egy pár általános gondolat jutott eszembe. Ezeket fogom megosztani önökkel, utána pedig ráérek, rátérek Luxemburgnak a konkrét esetére. Amikor az igazságszolgáltatásnak a függetlenségéről, a pártatlanságáról beszélünk, akkor ez nem csak egy cél, hanem eszköz is, eszköz méghozzá a, a hatalom függetlenségének biztosítása érdekében. Függetlenség nélkül nincs pártatlanság, a bírák sem tudnak pártatlanak lenni, pártatlan bírák nélkül pedig nincs igazságszolgáltatás. A függetlenségnek nem az a célja, hogy az igazságszolgáltatást szolgálja, hanem hogy az igazságot szolgáltassa. Ebben a tekintetben jelent tehát garanciát az igazságszolgáltatásnak a pártatlansága alapvető fontosságú szükséglet annak érdekében, hogy biztosítsuk a jogállamiságot, valamint a különböző jogoknak az elkülönítését, amely gondolat még Montesquieu-től származik több századdal ezelőttről. Szerintem realistának kell lenni. A a hatalmi ágak egymástól való elválasztása, az nem valami kőbevésett dolog, már ami a jogalkotási, illetve a végrehajtási hatalmat illeti. A politikai többségnek a kialakulása miatt ma már inkább együttműködés van a végrehajtó testület, illetve a jogszabályozó hatalom között. Szerintem ebben a szellemiségben kell elgondolkodnunk, és egy picit így el lehet térni attól az ideális helyzettől, amelyben a hatalmi ágak Montesquieu szerint megfelelőképpen elválnak egymástól. A végrehajtói és a jogszabályozói a hatalom mind az igazságszolgáltatást kell, hogy szolgálják. Egyértelmű, hogy a függetlenség a másik két hatalmi ágtól, az alapvető fontosságú, ezt megkérdőjelezni sem lehet. A függetlenség, az igazságszolgáltatás autonómiája különböző ágazatokban kell, hogy megvalósuljon. Az ügyészség, a bíróságnak a függetlenségére is ki kell térni. Tudom, hogy ez sok országban kényes kérdés a kormánytól, a végrehajtói testülettől el kell, hogy különüljön az igazságszolgáltatás. Ezen elkülönülés elkülönésnek a hiánya a lehető legnagyobb fenyegetettséget jelenti. Ezt úgy mondom, mint parlamenti képviselő, az, hogy az igazság szolgáltatás független legyen, ez nem csak a kormánynak a feladata ezt biztosítani, hanem a jogszabályozói testületnek is feladata ezt biztosítani. A parlamentnek, a tagállami parlamentnek nem feladata, hogy az igazságszolgáltatást ellenőrizze, nem szabad, hogy beleavatkozzon az igazságszolgáltatásnak a működésébe, mert így a függetlensége, a pártatlansága megkérdőjeleződik. Ennek következményeképpen az igazságszolgáltatásnak nem szabad közvetlenül a parlamentnek beszámolnia. A parlament intézményként érdeklődhet az igazságszolgáltatás iránt, de nem ítélheti meg azt, és ez az érdeklődés nem szabad, hogy külső nyomásként értelmeződjön. Viszont védeni kell az igazságszolgáltatás függetlenségét, pártatlanságát a parlamentnek, méghozzá különböző eszközökkel. eszközökkel. A parlament először is a igazságszolgáltatás függetlenségét az alkotmányba fogalma, fog, kell, hogy fogal, foglalja. Például az új luxemburgi alkotmány, amelyen már 15 éve dolgozunk, de úgy látom, hogy már itt van a fény az alagút végén, 2008 ban talán befejezzük. De a luxemburgi alkotmány egyértelműen kitér a bíróságnak a függetlenségére, valamint ugyanilyen tekintetben az ügyészség függetlenségére is. Alapvető fontosságú tehát, hogy a bíráknak a kinevezésére vonatkozó módszereket egyértelműen megfogalmazzuk. Más európai tagállamokhoz hasonlóan Luxemburgban is az igazságszolgáltatási szereplőknek a nagy része bíró, és tőlük függ az igazságszolgáltatás jó működése, és ők kell, hogy függetlenek legyenek. Hogyha a bírói testületnek egy pár, rész, pár szereplőjét a parlament nevezik ki, egyértelmű, hogy a kinevezésnek a mm, kompetenciákra kell koncentrálnia, és mindennek az átláthatóság szellemében kell megvalósulnia. A kinevezések esetében lesz egy tanács, amely tehát kinevezi a a bírákat, és ügyel arra, hogyha valamilyen probléma van, valamilyen panasz érkezik, akkor azokat megvizsgálja. Lesz egy mediátor is, aki egyfajta um, szereplő az adminisztráció, illetve az igazságszolgáltatás között. Persze ez a mediátor nem avatkozhat be a függő ügyekben, ügyekben, de hogyha úgy látja, hogy valami nem jól működik, mert mint az igazságszolgáltatás adminisztrációjának területén, akkor arról készít egy jelentést, és ezt a jelentést majd később megvizsgálják a hatáskorán rendelkező parlamenti szakbizottságok, illetve plenáris ülésen a parlament. És a parlament állásfoglalást fog hozni, megvizsgálja az adott esetet, amely az igazságszolgáltatás valamilyen rossz működésére vonatkozik. Következő dolog a parlament, a tagállami parlament jogszabályozó testület, és mint ilyen a különböző jogszabályokat ő hozza, méghozzá úgy, hogy azok megfeleljenek az alkotmánynak, illetve a nemzetközi, szerve, nemzetközi szerződéseknek. Luxemburgban ez a kérdés az államtanácshoz tartozik, még mielőtt a parlament ezt megszavazná, és így alakítjuk ki a törvényeket. A probléma esetén pedig az alkotmányos, az alkotmánytanácshoz lehet fordulni. Az alkotmánybírák jelentik az első féket a az mm, igazságszolgáltatás függetlenségének megsértése esetén. A függetlenség és a pártatlanság alapvető fontosságú fogalmak a jogállamokban. Negyedik dolog, a parlament szavazza meg az állam költségveté, az ország költségvetését, így fontos, hogy az igazságszolgáltatásnak is megfelelő költségvetést nyújtson, és megfelelő számú a munkájához szükséges munkatársal rendelkezhessen. Ötödik dolog, a parlament, hogyha jól működnek a jogszabályok, akkor a parlament ellenőrzi a kormányt. Hogyha azt látja, hogy a végrehajtói hatalom az igazságszolgáltatás függetlenségének elvét megsértette, akkor megfelelő ellenőrző öm, szabályozásokat fog mm, bevetni. Lehet itt interpellációra gondolni, írott vagy szóbeli kérdésre, be lehet hívni valakit a szakbizottságoknak az ülésére, plenáris ülésen is fel lehet tenni kérdéseket, illetve ki lehet alakítani egy-egy vizsgálóbizottságot is, hogy a végén majd plenáris ülésen lehessen az esetleges problémákat kezelni. Luxemburgban, hogyha bírákat hívnak be, az igencsak kényes tud lenni, ugyanis a bírák függetlenek függetlenek, pártatlanok, függetlenek a parlamenttel szemben is. Tehát véleményem szerint nem lehet behívni a virákat a parlament elé, hanem meg lehet őket hívni. Tehát az, hogyha ők megjelennek, az önkéntes alapon kell, hogy működjön, hogyha virág megjelennek a parlament előtt. Szerintem tehát óvatosan kell ezeket a behívásokat, meghívásokat kezelni. Véleményem szerint nem lehet függő ügyekkel kapcsolatban behívni a bírákat, hanem inkább politikai kérdések esetében lehet őket meghallgatni. Luxemburgban nem olyan régiben, 2013 tavaszán volt egy vitánk arról, hogy a végrehajtói hatalmat hogyan lehet átalakítani. Arról volt itt szó, hogy egy régi öm, 1980-as években elkövetett merénylet, robbanással egybekötött merénylettel kapcsolatban az államügyész, illetve a mm, igazságügyi miniszter között volt egy nem egyetértés, volt egy konfliktus, és erről egész vita alakult ki, a végén pedig állásfoglalást hoztak, és a képviselők szavazták ezt meg de egyetlen egy végső szöveget sem szavaztak meg, sem a sem a, a, az igazságügyi miniszternek a lemondását nem szavazták meg, sem a, az államügyésznek a lemondását nem szavazták meg, és a végén az igazságügyi miniszter is maradt a helyén, illetve az államügyész is. Az egyikük még mindig miniszter, a másikuk pedig már nyugdíjas. Ezzel csak azt akartam mutatni, hogy a vita, a közvita, a publikus vita az működött, még akkor is, hogyha az ügynek a kimenetele nem volt száz százalékban megfelelő. Megpróbáltam tehát fel, felvezetni, bemutatni, hogy a Nemzeti Parlament, a tagállami parlament hogyan tudja biztosítani a az igazságszolgáltatás függetlenségét. Tudjuk, hogy egyrészt ott vannak a szövegek, másrészt pedig az eszközök, és ott van a politikai akarat, hogy felhasználja ezeket az eszközöket, amelyek a rendelkezésére állnak. A tagállami parlamentnek van tehát szerepe abban, hogy megfelelőképpen alkalmazza az eszközöket. Köszönöm szépen, és most megnyitom a vitát. Egy sor képviselő szót kért. Florea asszony az első, tessék. Hölgyeim és uraim, na, ö, nagy megtiszteltetés a számomra, hogy itt lehetek. Anyanyelvemen fogok felszólalni. Köszönöm. a, ö, igazságügyi szakbizottságban vagyok alelnök, ez az első mandátumom és szeretném elmondani, hogy a román parlament az alapjogok és a demokrácia érvényesítésében milyen szerepet játszik. Hazámban van egy albizottság, amely figyeli az Európai Emberjogi Bíróság ítéleteit azért, hogy a jogszabályainkat, a jogunkat, vagy bizonyos intézkedéseinket ki tudjuk igazítani úgy, hogy figyelembe vesszük az említett bíróság ítéleteit, melyek az alapjogok tiszteletben tartására, illetve megsértésére vonatkoznak. Ugyanakkor véleményem szerint van egy másik hasznos eszköz is, a különleges parlamenti szakbizottságok, amelyek nyomozati tevékenységeket folytatnak. Jelenleg Romániában van egy ilyen különleges nyomozati szakbizottságunk, ez működik most, mely a 2009-es parlamenti választásokat vizsgálja, ennek vagyok a tagja én is. Említették a parlament szerepét a bíró kinevezésében. Romániában a bírákat a magisztratúra felsőbb tanácsa nevezi ki, és az elnök adja jóvá. A parlamentnek semmi köze a bírák kinevezéséhez. Ami pedig az esetleges monitorozó mechanizmust illeti, mely a demokráciát, a jogállamiságot és az alapjogokat figyelné, a 27 uniós tagállamban egy olyan állampolgár, egy olyan ország állampolgára fog beszélni erről, akit több mint tíz évig beszélt, tíz évig figyeltek meg olyan személyként beszélek. Itt politikai eszközről is szó lehet. Ha maga a jelentés jó, akkor a hatalmon lévő pártok ezt kihasználják, és büszkék. Ha a jelentés nem megfelelő, akkor az ellenzéki pártok a hatalmon lévő pártokat visszaéléssel vádolják. Végezetül pedig Említették a szakértőket, akik a monitorozott tevékenységet végzik. Kik lesznek ők? Hogy fogják őket kinevezni? Van itt viszont egy másik aspektus is, az, hogy ezek a szakértők honnan szerzik majd az információikat. Ez is nagyon fontos. Én személy szerint több jelentés e, esetében azt láttam az évek során, amikor Romániáról szóló jelentéseket e, tártak elénk, bizonyos e, eltéréseket láttam. A múlt, hét, a múlt hónapban Timmermans alelnök Romániában járt, és abban a parlamenti szakbizottságban voltam, amely tárgyalt is vele. És egyetértettünk azzal, hogy az NCV az egy mozgó célpont, és hogy ilyen dolog még egyszer nem fordul elő, mint korábban. Én egyetértek a mechanizmus létrehozásával, de azért figyelembe kell venni más aspektusokat is. Ha a monitorozás úgy zajlik, mint ahogy az mostanáig zajlott Romániában, ami azt jelenti, hogy évről évre változik a célpont, és jelentésről jelentésre változik a cél. Azt is mondom zárásképpen, hogy a monitorozást én diszkriminációnak tartottam, csak Romániát és Bulgáriát eh, figyelték meg. Az elmúlt tíz évben a sajtóban más tagállamok problémáit is láttam, más tagállamokat is láttam, ahol küzdöttek a korrupcióval, voltak problémák a jogállamisággal, stb. És azokra az országokra vonatkozóan épp nem létezett monitorozó, monitorozó mechanizmus. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Sinkovszki úr kap Lengyelországból. Igen, köszönöm szépen. Köszönjük, hogy beszélhetünk erről a témáról, fontos témának tartom. És ez a kérdés más tagállamokat is érint. Az ellenőrzés, nevezzük demokratikus ellenőrzésnek, a parlament igazság részéről az igazságszolgáltatás megfigyelése, Hát beszéljünk itt az igazságszolgáltatás függetlenségéről. Mostanáig Lengyelországban voltak hiátusok ezzel kapcsolatban. Volt egy nemzeti tanácsunk mostanáig, egy igazságszolgáltatási tanács, ez egy a bírók tanácsa volt, és ez nevezte ki a bírákat is, viszont hatékony ellenőrzési mechanizmus a társadalom részéről nem volt. Bodrió úr, ön elmondta, hogy hogyan néz ki a helyzet Luxemburgban. A lengyel igazságszolgáltatási reform pontosan ezt az irányt követi. A parlamentünk az állampolgárainkat képviseli, és a parlamenti képviselők közül 15 végez ilyesfajta, fog végezni ilyesfajta munkát. Ami pedig a bírák tanácsát illeti, ott nagyobb társadalmi befolyásolást gyakorolhatunk, ez mostanáig nem így volt. Az a módosítás, amelyet lebonyolítunk a reform kapcsán, azt Hát azért van, mert korábban a lengyelek fele bírálta az igazságszolgáltatást. A polgáraink úgy gondolták, hogy a rendszer nem hatékony, nem átlátható, nem bíztak a rendszerben. Ezért tett most a kormányunk. Lépett újra és újra ö, bírálatokba ütközöm. Engel úr említette Lengyelországot és Magyarországot. Engel képviselő beszélt a parlament bátorításáról. Én azt mondom, hogy tartsa magát a saját hatásköréhez, és ne avatkozzon bele a nemzeti ügyekbe a nemzeti reformok zajlanak, és az igazság szolgáltatást is tudnunk kell megfigyelni. Meghívom Önt Lengyelországba, jöjjön el hozzánk, és nézze meg azt, hogy nálunk hogyan is működik, hogy néz ki az igazságszolgáltatási rendszerünk. Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. Jurek úr. Dziękuję. Nie będę wracał wielu kolegów o tym. Én is szeretnék köszönetet mondani. A jogi kérdésekről nem szeretnék most nyilatkozni, hanem a demokratizálódás folyamatának a felügyeletéről. Nyilván ez bizalmatlanságot szül. Az Európai Tanács és más uniós intézményi keretek között már van mechanizmusunk. A lényeg az, hogy a második cikkben lefektetett értékeket védjük. A parlament tehet egy javaslatot, ezt meg is tette, és az Európai Bizottság is. Engel úrnak mondom mindezt, és ezt az egészet össze is kötném egy felkéréssel, ne nyilatkozzon ítéletszerűen. És még valami. A lényeg az, hogy megnézzük, hogy a második cikkben szereplő értékeket hogyan kezeljük. Ezek normák, követelmények, Spinelli asszony is említette. Ezek az értékek csak nem minden területre átgyűrűznek, minden területen megjelennek. Az igazságszolgáltatás pedig nem lehet politikai harcok tárgya. Nézzünk példákat. Vannak voltak bizonyos esetek, ott volt a kölni eset, a nők ellen elkövetett erőszak, aztán ott volt a németországi támadás, Svédország, stb. És azzal foglalkoztak, hogy a a rendőrség hogyan ö, állt a nagy nyilvánosság elé bizonyos információkkal. A lengyel alkotmánybíróságnak nem voltak semmiféle fenntartásai. A lengyel alkotmánybíróság most ünnepli megalapításának 20. évfordulóját. Lengyelország Gott mindig támadták, mindig célpont volt, és Timmermans alelnök most el is hagyta a termet, de ö, én nem tudom elfogadni azt, hogy megtámadják a lengyel alkotmánybíróságot. Európában az egyetlen ország, mint egy kommunista ország volt, amelyre akkor oda kellett figyelni. Timmermans alelnököt itt ebben a teremben kérdeztük ki az igazságszolgáltatás működésével kapcsolatban az említett országra vonatkozóan, de nem hallottunk semmit, holott jogunk van a meghallgatásra. Ott van még az alkotmányos kérdés is. Magyarországot és Lengyelországot folyamatosan támadják, azért, mert a kormányaink demokratikus döntéseket hoznak. Magyarországon volt egy nemzeti konzultáció, és ennek ellenére újra és újra támadják a demokráciát. felmerül bennem a kételj, hogy ezeket az értékeket tényleg alapként kezelik. És most bizonyos meta követelményeket, meta normákat szeretnének létrehozni. És akkor az ellenzék, hát az ellenzékre szükség van, nálunk igazi ellenzék nem is igazán volt, nem is igazán működött. Ezért kérem én a következőket. Elnök asszony kéri a felszólalót, hogy zárja le a felszólalását. Tehát én azokat képviselem, akik a totalitárius rezsimek idején az emberi jogokért, a függetlenségért és a demokráciáért harcoltak. Ezek voltak a mi céljaink. Igen, vannak képviselők, akik más véleményen vannak, ezt mi is tudjuk. De hiszik vagy sem, tapasztalatokat szereztünk, és a tapasztalatainkról szívesen eszmét is cserélünk önökkel, és a képviselők közötti szolidaritásra szeretnék appellálni. Vitányi úr, tessék! Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt bizottság, tekintet arra, hogy Frank Engel úr Magyarországot, hazámat érintően is külön nyilatkozott, ezért kénytelen vagyok néhány gondolatban rágálni a felvetésére. Először is hangsúlyozom, hogy az országgyűlés, a Magyarország ülés, mint olyan ország parlamentje, amely tagja az Európai Uniónak, illetve az Európa Tanácsnak, teljes mértékig tiszteletben tartja a demokráciát, a jogállamiságot és az alapvető jogokat, és mindent megtesz ezek érvényesítéséért. Az Európai Parlament által 2017. május 17-én elfogadott állásfoglalást, illetve az abban foglalt felvetést, hogy Magyarország az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikke szerinti eljárás induljon Magyarország ellen, határozottan elutasítjuk. Véleményünk szerint minden ténybeli alapot nélkülöz, hogy Magyarországon fennállna az uniós értékek súlyos sérelmének egyértelmű veszélye. A baloldal és liberális képviselők 2010 a jelenlegi kormány hivatalba lépése óta rendszeresen kérik a 7 szerinti eljárás megindítását határozottan visszautasítjuk, és minden ténybeli alapot nélkülözőnek tartjuk, hogy Magyarországon fennállna az uniós értékek súlyos sérelmének egyértelmű veszélye az unió értékeit és szellemiségét sérti, ha egy tagállamot azért akarnak politikai okokból szankcionálni, mert bizonyos területeken, például a migrációs válság kezelése kapcsán eltérő álláspontot képvisel és alternatív javaslatokat fogalmaz meg. Magyarország minden felmerült probléma során nyitott a kérdések pártatlan és tényszerű tisztázására, és továbbra is hajlandó az egyes konkrét kifogásokról párbeszédet folytatni a megoldás érdekében. Végezetül hangsúlyozom, Magyarország Európa pártjánál egy erős Európáért dolgozik, és azért akarja megreformálni a brüsszeli politikát, hogy Európa újra versenyképessé válhasson, miközben felszámolja a terrorizmust és visszaállítja a biztonságot. Köszönöm, hogy meghallgattak. Yes, thank you. Just brief... Köszönöm szépen a megjegyzésére azzal kapcsolatban, hogy a baloldaliak és a liberálisok kérik a hetedik cikket, de emlékeztetném önt arra, hogy a parlament többsége, beleértve a néppárti frakciót is kérték ezt és hát a szocialisták nevében és a zöldek nevében nem tudom elmondani, de a frakciónk nevében el tudom mondani azt, hogy ha egy kormány, melynek az élén egy liberális párt állt, de valami nem stimmelt náluk, akkor ugyanolyan kritikusak voltunk velük szemben is. A cseh köztársasággal és Dániával is tárgyaltunk már a menekültek miatt és ha a holland kormánynak is ezen az álláspontja, én biztos, hogy kritizálnám őket, úgyhogy semmiféle politikai komponens nincs ebben az egészben. Ha senki más nem kér szót, akkor a panelnek adnék szót, most akkor fordított sorrendben válaszoljanak a megjegyzésekre. Bodri úrral kezdjük, és fordítva haladunk. Tehát Bodri úr az első tessék. Euh, Köszönöm. Szeretném pontosítani, hogy a luxemburgi terv, amelyet a lengyel kolléga félreértett, ez a projekt abban áll, hogy ugye a bírákat nem maga a parlament választja ki, nem a parlamentnek a feladata, hogy kiválaszza a bírákat, hanem a bírói testületeknek a feladata ez. A, tehát a bírákat is maguk a bírák választják, tehát a, az igazságszolgáltatás választja a saját tagjait, és nem pedig a parlament. Mindez a megfelelő kritériumok alapján, amelyeket már kiemeltem tehát nem a lengyel modellt próbáljuk meg alkalmazni Luxemburgban. Köszönöm, Krebit úr! Köszönöm én is. Azt gondolom, hogy ez egy fontos pontosítás volt. És az, hogy vannak tagállamok, amelyek reformokat, igazságszolgáltatási reformokat indítanak, nem szabad elfelejteni, hogy ez nem szűz terület, ugyanis vannak már európai sztenderdek, amelyeket, amelyek elfogadásra kerültek, például az Európa Tanács fogadta el őket, illetve vannak olyan sztenderdek is, amelyeket az európai igazságszolgáltatási hálózatok fogadtak el. Ez fontos. Fontos az is, hogy olyan reformokat hajtsunk végre, amelyek megfelelnek ezen európai sztenderdeknek. Gondolok itt például a, az Európa, a 2010-es Európa Tanácsi ajánlásra, amely kifejezi, hogy milyen sztenderdeket kell betartani. Ezek a sztenderdek pedig megfelelnek az igaz, tiszteletben tartják az Európa Tanács tagállamainak sokszínűségét. Az egyik ilyen standard az az, hogy az, e hogy az igazságszolgáltatási szereplőket, a bírákat maguknak a bíráknak kell kiválasztaniuk, nem szabad, hogy a parlament nevezze, kiválaszza ki őket. A nagy Európa, az Európa tanács ajánlásainak mentén már javította az igazságszolgáltatási sztenderdeket az elmúlt 40 évben. Olyan sztenderdekről van itt szó, amelyeket közösen alakítottunk ki, és amelyekben egyetértünk az igazságszolgáltatási reformokat tehát csak úgy lehet végrehajtani, hogy ezeket a sztenderdeket tiszteletben tartjuk. Ez fontos, fontos kiemelni azt is, hogy a Nemzeti Bíróság az Európai Bíróság. Egy nemzeti bíra az Európai Unió bírája is, amikor az Európai Uniónak megfelelő jogszabályozásnak az alkalmazására helyez hangsúlyt. Az, e az Európai Alapvető Jogi Karta is kimondja, hogy minden egyes állampolgár fordulhat bírához, hogyha szeretné a saját jogait érvényesíteni, azon jogait, amelyek megfelelnek az Európai Uniós jogszabályoknak. Jog van tehát ahhoz, hogy bírá, bírósághoz forduljunk, méghozzá független bírósághoz. Éppen ezért olyan fontos, látni, hogy az igazságszolgáltatási reformoknak az igazságszolgáltatás függetlenségét biztosítaniuk kell, mert ha ez nem így van, akkor ez az Európai Uniós jogszabályokra jelent fenyegetést. Ez fontos az Európai Unió jövőjének szempontjából. Az utolsó gondolatom pedig a következő lenne, közös értékek. A kettes cikk elmondja, hogy melyek az Európai Unió közös értékei közösen értelmezzük ezeket a közös értékeket, amelyek a mi bíróságunk gyakorlatának, illetve a Strasbourg bíróságnak is megfelelnek. Olyan értékekről van itt szó, amelyek tűnhetnek általánosnak, de ez, ez sem szűz terület. Olyan értékekről van itt szó, amelyek az Európai Unióról szóló szerződés második cikkében foglaltatnak, méghozzá azért, mert közös alapok mentén határoztuk meg, hogy mit jelentenek ezek az értékek. Szerintem éppen ezért fontos elmondani, hogy ez a közös alap, ez az Európai Unió jövőjének szempontjából is olyan fontos. Éppen ezért az Európai Unió jövőjéről szóló fehér könyvben látták, hogy az értékekről szóló rész rendkívül fontos. Mindegy, hogy milyen forgatókönyv fog megvalósulni a jövőben, az biztos, hogy a közös értékeinket tiszteletben kell tartani a jövőben is. Ez fontos üzenet, ahogyan ön is mondta, az értékek relativizálásával óvatosan kell bánni. Lehetnek különböző nézőpontjaink, de hogy de a jogállamiságot védeni kell, a demokráciát védeni kell. Szerintem vigyázni kell, őrizni kell ezeket az értékeket, amelyek általánosnak tűnhetnek, de közös értelmezésük van, ez is az AKI része. Nagyon köszönöm, Diaz asszony. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Szeretném elmondani, hogy lehet, hogy itt a román kolléga esetleg félreérthetett valamit, ugyanis amikor azt mondtam, hogy a nemzeti parlamentek fontos szerepet játszanak a világ kiválasztásában, itt nem azt értettem, hogy a parlament nevezik ki, vagy a parlament nevezik ki a világot, hanem azt akartam csak mondani, hogy hogy a parlament kinevez egy olyan testületet, amely részt vesz ezeknek a világnak a kialakításában. Mint a nemzetközi rendszerben is, ugye 28 tagállam működik együtt, és látható, hogy az igazságügyi miniszternek is milyen szerepe van ezeknek a kérdéseknek a rendezésében. Minden esetben a minden esetben külön testület nevezi tehát ki a bírákat. A második dolog, és itt nem szeretnék részletekbe menni, nem szeretnék a lengyel igazságszolgáltatási rendszernek a reformjába belemenni, de azt láttuk, hogy ez a felmérés, amelyet elküldtünk mindenkinek, minden európai virának, kb. 12 ezeren válaszoltak, és Lengyelországban felmerült ez a kérdés, hogy az elmúlt két évben azt gondolom, hogy az én bíra, bírói, bírói függetlenségemet nem tartották tiszteletben, erre 74-en válaszoltak igennel és hogyha valaki, vagy egy olyan kérdés is, hogy a parlament tiszteletben tartotta el a függetlenségemet. 70 ketten nem ért, 72% nem értett ezzel egyetlen Magyarországban, tehát aggódunk a helyzet miatt, csak ezt szerettem volna elmondani. Nagyon köszönöm. Egy percre az öné a szó, és utána Engel úré. Nagyon köszönöm. Tisztelt elnök asszony. Őszintén megmondom, hogy nem értem hogy mivel is vádolnak minket. Németországban a szövetségi bíráknak a kinevezésével a miniszter és a bizottság foglalkozik, Ausztriában pedig a szövetségi elnök nevezi ki őket, Svédországban az igazságügyminiszter, a beérkezett jelentkezések alapján, amelyeket a bírói testület és a parlament vizsgál meg. Tehát ezt a listát folytathatnám még, az biztos, hogy vannak más ilyen modellek is, és szerintem teljesen természetes, hogy vannak ilyen modellek. Úgyhogy kérem, mondja meg egészen pontosan, mi a probléma, hol is sértjük meg a virágnak a függetlenségét. Konkrétan mivel, mivel sértjük meg a függetlenséget, hogyan sértjük meg a világnak a függetlenségét. Kérem, ezt pontosan jelezze számunkra mi, minket az állampolgárok irányítanak. Szerintem itt Lengyelországról, Magyarországról lehet vitatkozni, és az alapvető aggodalom az nem csak az, amit a médiában is láthatunk, hallhatunk, hanem nagyon részletesen független szervezetek, nagyon független szervezetek elmondták, például a Velencei Bizottság, hogy mi a probléma ezen országok esetében. Tehát erről lehet vitatkozni, de az biztos, hogy szükség van egy olyan átfogóbb mechanizmusra, amely minden egyes tagállamot vizsgál, hogy össze lehessen a tagállamokat hasonlítani egymással. Nem azt akarjuk mondani, hogy az egyik rendszer jobb, mint a másik, hanem arról, hogy vannak közös sztenderdek. Például nálunk, nálunk Hollandiában nincs alkotmánybíróság, örülnék, hogyha lenne, de nincs. Nem hiszem, hogy bárki azt mondhatná, hogy banánköztársaság Hollandia, és nincs ott demokrácia. Egész egyszerűen másmilyen a, másmilyen a modell, másmilyen a, a demokrácia, máshogyan működünk. Van, aki nagyobb hangsúlyt fektet az elnöknek a hatalmára, van, akinél a par, vannak olyan országok, amelyek esetében a parlament rendelkezik nagyobb hatáskörrel. A lényeg, hogy a közös standardoknak mindenki megfeleljen. Nem arról van itt szó, hogy az egyik rendszer az jobb, mint a másik. Engel úr, az öné a szó, mint utolsó felszólaló. Uh, euh, Köszönöm, akkor mint ahogy Alex is, én is most a, az országomnak a három hivatalos nevéből az egyiket használnám. Sophie soha nem soha nem mondanánk Hollandiára azt, hogy köztársaság. Talán monarchia kormány nélkül sokáig, de hát ez lehet Belgiumban is, bármikor. Úgyhogy csináljunk úgy, mintha tudna ez a rendszer tovább működni még sokáig. Zárásképpen Lengyelország, Magyarország, talán vannak más országok is, ugyanis itt kormányzási mozgalmakat láthatunk, amelyek leginkább ebben a két országban ütöttek fel, ütötték fel a fejüket, de lehet, hogy ez máshova is átgyűrűzik majd. Mindannyian tudjuk, hogy miről beszélünk. Mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy miről beszélünk. Mindannyian. Például, például a Lengyelországban az alkotmány tanácsnak a szerepét teljesen kiüresítik. Ez lehet alkotmányosan rendben, de a politikai dinamika, amely ezen mozgalmak mögött rejlik, az nem jó. Tudom, hogy ön teljesen más, hogyan látja, a magyar kolléga is bizonyára teljesen más, hogy látja ezt a kérdést. De itt probléma van, méghozzá az európai kormányzási logikával. Nem, vagyunk, nem értünk egyet, úgy tűnik, nem értünk egyet azzal kapcsolatban, hogy az intézményi kereteket hogyan kell kialakítani az egyes országokban, hogyan kell szabadon, függetlenül hagyni, hogy dolgozzanak az intézmények. Mi azt gondoljuk, és ezt önök tudják, ugyanis nagyjából állandóan mondjuk Magyarországnak és Lengyelországnak is, hogy mivel nem értünk egyet, tehát tudják, hogy véleményünk szerint az Európai Unióhoz való tartozás nak az egyik feltétele kellene, hogy legyen, hogy egyetértsünk ezekben a kérdésekben. Meglátjuk, mi lesz. Nem fogunk fapálcával ütögetni senkit, de jó lenne, hogyha lennének közös magyar, lengyel, lehet, hogy máskor más országokban kialakuló gyakorlatok, amelyek mindenki számára tolerálhatóak. Tolerálhatóak egy olyan klubban, amelyhez önök csatlakoztak, úgyhogy tudták, hogy mihez csatlakoznak, és önkéntesen csatlakoztak az Európai Unióhoz. Nem az Európai Unió csatlakozott Magyarországhoz vagy Lengyelországhoz, hanem Magyarország vagy Lengyelország csatlakozott az Európai Unióhoz. El kell mondanom, hogy valószínűleg továbbra is, továbbra sem fogunk egyetérteni továbbra is más nézőpontot fogunk képviselni. Civilizáltan parlamenti keretek között, anélkül, hogy más eszközöket alkalmaznánk, kell megoldanunk ezeket a kérdéseket. De engem undorítanak bizonyos gyakorlatok, és szendékosan használom ezt az undorító szót. Például az Állítsuk meg Brüsszelt magyar kampány az annyira guztustalan, hogy nem is tudom más szavakkal illetni. Nincs is megfelelő szó rá. Most pedig azt mondjuk, azt mondják, hogy ennek már vége, és 1,7 millióan válaszoltak, és ez pedig hatalmas siker volt Magyarországon. Na de hát ez csak 15%-a a választóknak. Van, aki már a saját kormányának is azt mondja, hogy hagyjanak békén. Ugyanúgy, a, mint a bevándorlással kapcsolatos öm, referendum, ott is sokan nem mentek el egyáltalán erre a népszavazásra. Nem olyan régiben a magyar miniszterelnök rájött arra, hogy Brüsszel támogatja a terroristákat. Erről a magyar sajtó is beszámolt. Nagyon kevesen értjük, nagyon kevesen vagyunk, akik értjük a, a magyar sajtót, de hát van, aki lefordítja nekünk, úgyhogy tudjuk, hogy mi van a magyar újságokban az Európai Unió egyik tagállamának miniszterelnöke azt mondja, hogy a belga főváros, amely az európai intézményeknek otthont ad, támogatja a terroristákat, az elég erős kijelentés, amely egyáltalán nem felel meg annak a kötelezettségnek, mely szerint együtt kellene működni az európai intézményekkel. Ezekről a dolgokról kellene beszélnünk. Én támogatom a hetes cikk alkalmazását Magyarországgal szemben. Lehet, hogy holnap majd más országokkal szemben is alkalmaznunk kellene ezt, ugyanis olyan kihágásokról van itt szó, amelyeket nem lehet tolerálni, és amelyek száz évvel ezelőtt is a földrész el, elvesztéséhez vezettek. Köszönöm you very much. Köszönöm a vitát akkor. Uh, Köszönöm ezt a vitát. Belátom, hogy vannak bizonyos kérdések, amelyek valóban vitásak, kényes kérdések és felkorbácsolják a kedélyeket, de Engels úrnak abszolút igaza van, amikor azt mondja, hogy ez a demokrácia lényege az, hogy megvitatjuk ezeket a kérdéseket civilizált módon, és megpróbálunk megoldásokat találni közösen. Úgy gondolom, hogy ez volt ennek az egész gyakorlatnak a célja is, ahelyett, hogy elnyújtsuk a vitát, és hát az Orbán kormánya kapcsolatos úgy már 7 évet tart, azt hiszem elég fárasztó mindenkire nézve, a magyar kormányra nézve is, hogy ez az állandó húzavona folytatódik. Valóban most ez igaz, nem igaz, igaz, nem igaz, és éppen ezért fontos, hogy közös szabványokat dolgozzunk ki annak mentén, ami már létezik. Ahogy Krabit úr is elmondta, nem a nulláról kezdjük ezt a gyakorlatot, Hampel úr, Kravit úr gyakorlatilag ugyanazt mondták, ami a lényeget illeti. Az egész rendszer működése arra épül, hogy az egésznek a részei mint működjenek. Az Európai Unió egy értékközösség, ugyanakkor egy jogközösség is, és ahogy Kravit úr is nagyon helytállóan elmondta, a nemzeti bíróságok, amikor az európai jogszabályokat alkalmazzák, európai bíróságként járnak el, tehát tudnunk kell, hogy mindenki ugyanazon az alapon dolgozik, ugyanazon standardok alapján. És egyértelműen, hogy Egyértelmű, hogy erről vannak eltérő nézetek, ezt meg kell vitatnunk, de ez nem jelenti azt, hogy minden relatív, hiszen vannak minimum standardok és a bizonyos országok bizonyos kormányai arra a pontra jutnak el, hogy nem akarunk eleget tenni ezen standardoknak, akkor lehet, hogy külön úton kell folytatnunk külön úton kell haladnunk, de meggyőződésem, hogy a legtöbben még az említett országok közül is nem ezt szeretnék, hanem részei szeretnének lenni az európai családnak, és közös megoldásokra törekszenek. Tehát tényleg arra kérnék mindenkit, hogy gondolkozzon el azon a javaslaton, amelyet megfogalmaztam, hogy tagállamként egy raportört nevezzünk ki, és folytassuk ezt az eszmecserét egy olyan menetrend alapján, egy olyan rend alapján, amelyet Podri úr is javasolt, és nézzük meg, hogy hogyan tudjuk ezt folytatni. Az Európai Parlament jelentése lenne a kiinduló pont, de nem a végpont és tényleg kérném önöket, hogy csatlakozzanak ehhez a folyamathoz. És az utolsó megjegyzésem nagyon praktikus, gyakorlatias ez a vita, kellemesebb körülmények között is folytatható az ebédszünet során. Elnézést kell kérjek, mert távoznom kell. Szerettem volna az ebéd során is önökkel lenni, de sajnos máshol is számítanak rám, és nem tudok mindenhol jelen lenni, sajnos, ezért választanom kell és attól tartok, hogy most a másik rendezvényre kell mennem, de nagyon jó kezekbe helyezem önöket, Engel úr kezébe, és vele bőven lesz alkalmuk egy kitűnő ebéd és egy jó pohár bor mellett egyeztetni bizonyos kérdésekről. Köszönöm, hogy eljöttek. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon hasznos és jó vita volt, és remélem, hogy tudunk erre építeni és folytatni tudjuk ezt a vitát. Köszönöm szépen!